Ah, Hölgyeim és uraim, kezdhetjük el a munkát, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Már majdnem 10 perc késésben vagyunk a tervezethez képest, úgyhogy kérem, hogy mindenki helyezkedjen el, foglaljon helyet és Kaspari kollégát szólítom. Üdvözlök mindenkit! Most kezdjük a nyilvános meghallgatást a közbeszerzési piachoz való hozzáférés javításáról, ami egy bizottsági kezdeményezés. A cím az új uniós eszköz lehetőségeiről és kockázatairól beszél, tehát ez eh, a bizottság kezdeményezése, amelyről már a parlament folytatott egy vitát. Emlékeztetném önöket, hogy a bizottság tavaly márciusban nyújtotta be első javaslatát, és ez a javaslat eh, több eh, kérdést is felvet, ezekkel foglalkoznunk kell. Ez a parlament szereti megvitatni a dolgokat, még mielőtt döntést hoznánk, ezért úgy gondoltuk, hogy további információra van szükség, azzal kapcsolatosan, hogy ennek a kezdeményezésnek milyen esetleges hatásai lehetnek, még mielőtt a jogszabály alkotók eldönthetik az álláspontjukat. Ezért döntöttünk úgy, hogy nyilvános meghallgatást szervezünk erről a kérdésről, szakértők részvételével, illetve gyakorlati szakemberek eh, részvételével, akik eh, megvilágíthatják számunkra a kérdéseknek bizonyos vonatkozásait. Az ő szaktudásuk és az itt elmondottak eh, bizonyára hasznosak lesznek a döntéshozatalban. Kaspari kollégát, Daniel Kaspari kollégát üdvözlöm, illetve az elemzőinket is. Két panelt szerveztünk. Az első a közbeszerzési piac megnyitásának kockázatai és kölcsönös előnyei címet viseli. Ennél a résznél az előadóink a következők lesznek. Nikolás Nigli úr tartja a bevezető előadást. Ő a VTO osztályvezető helyettese, a VTO eh, svájci tanácsadója, és egyébként alelnöke, illetve elnöke a kormányzati közbeszerzési megállapodással foglalkozó részlegnek a WTO szabályokról fog ő beszélni, illetve a közbeszerzésről a nemzetközi kereskedelemben. Azután eh, dr. Stephen Wolcock lesz a vendégünk, a London School of Economics eh, professzora, aki a következő előadást fogja tartani. A javasolt eszköz értékelése a tárgyalási előny szempontjából az INTA bizottság megbízásából készített tanulmány bemutatása üdvözlöm az előadóinkat. Nikolász Nigli úrnak azonnal meg is adom a szót. Fáradjon kérem a pulpitusra. Arról megfeledkeztem, hogy minden előadónak 10 perce van, ezt kérem betartani. Már csak azért is, hogy a vitára elegendő idő maradjon. Ami azt jelenti, hogy majd minden előadó újból megkapja a szót a vita végén. Elnök úr, Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adott a megszólalásra ezen a meghallgatáson. És azért is köszönött illeti önöket, hogy meghívtak ide most engem. Köszönöm szépen a parlamenti képviselő hölgyeknek és uraknak, hogy ezt a lehetőséget részemre biztosították. Még mielőtt a napi renden lévő kérdéssel foglalkoznék, Két kihívásról szeretnék beszélni. Először is arra kértek, hogy anyanyelvemen beszéljek, mert így egyszerűbbek a dolgok, de hogyha én most svájci németül kezdenék meg el beszélni, nem vagyok benne biztos, hogy sokan értenék, sőt, abban sem vagyok biztos, hogy a tolmácsok megbirkoznának a svájci némettel. A második kihívás Hát de csak azért, mert Svájc nem csatlakozott az Unióhoz. Azt hiszem, hogy most nem erről a témáról kell vitatkoznunk, de köszönöm, hogy emlékeztetett az okra. A második kihívás, hogy 10 percre kor, korlátozta az időmet, és ez egy borzalmasan összetett téma. Egyébként beszélhet franciául vagy olaszul. És ettől még nagyobb kihívás lesz ez a feladat, hiszen a világ összes közbeszerzési piacáról beszélnem kell de hát ezt csak bevezetőként szerettem volna elmondani. Azzal kezdeném, hogy néhány előzetes észrevételemet osztom meg önökkel. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Genfben folyó tárgyalásokat 2007 és 2012 között a közbeszerzési megállapodással kapcsolatosan én vezettem. És ezzel a háttérrel tudom én bemutatni a Genfi szempontú hátterét ennek a kérdéskörnek. A tárgyalások során, és úgy gondolom, hogy ez nagyon lényeges dolog, hogy leszögezzük a, az előadásom legelején, tanulja voltam annak a ténynek, hogy az Európai Unió a WTO eh, belkében zajló tárgyalások során azzal különböztette meg magát, hogy a nyitott piacért eh, küzdött az átláthatóságért, és azért, hogy az adófizetők pénzért a legnagyobb értéket kapja, és én erre az alapra építettem fel az előadásomat. A legtöbb előadó három napirendi ponttal, vagy három vázlatponttal kezdi, de mivel nagyon intelligens közönségem van, én négyre növeltem ezeknek a témáknak a számát, bízva az önök megértésében és intelligenciájában. Első pont, új szelek foly, fújnak Genfből, valóban. 2011-ben a kormányzati közbeszerzéssel kapcsolatos tárgyalásokat miniszteri szinten lezárták. És valóban ez az eredmény történelmi mérföldkő, el is mondom, hogy miért. hogyha lezárul a ratifikáció folyamata, a megújított GPA úgy fog működni, mint, a, mint Neptun szigonya. Mert hogy ez egyfajta ösztönző csomag lesz ezekben a tárgyalásokban, sikerült új piaci hozzáférést biztosítani, aminek az értéke körülbelül évi 100 milliárd dollár, ez az első elem. És azt el kell mondanom, hogy tárgyalási partnerként az Európai Unió nagyon jól teljesített, és nagyon jól működött közre ebben a tárgyalásban. 2012-ben a GPA, illetve a 2012-es GPA 21. századhoz kiigazított eszköz a 95-öshöz képest még inkább, és ez magába foglalta, vagy legalábbis meghívja soraiba az összes VTO tagot, aki még nem csatlakozott hozzá. A harmadik elem az, hogy a jövőre egy munkaprogramot dolgoztunk ki, amely olyan témákkal foglalkozik, mint a közbeszerzés és KKV, közbeszerzés és fenntarthatóság, garancia rendelkezések, és úgy gondolom, hogy ez a munkaprogram a globális eh, EU napi rendet eh, nagyon jól előmozdítja. Összefüggésében tehát azt mondhatjuk, hogy eh, az eszközök rendelkezésünkre állnak. Ez lehetővé teszi, hogy a piacokat megnyissuk, és pontosan az új eszköz miatt a korábbi trendek valószínűleg nem jó alapjai annak, ha meg akarjuk ítélni, hogy mi történhet a jövőben. Mondjuk úgy, hogy elvégeztük a házi feladatunkat, hogy a GPA egy új szinten jöjjön létre, és egy multilaterális kereskedelmi rendszert tegyen lehetővé. A világ minden részén látjuk, hogy élénkül az érdeklődés az eszköz iránt, mióta életbe lépett, úgyhogy megmozdult a szintér. És új fejleményekről is beszámolhatunk, hiszen erre megint azt mondhatom, hogy új szelek fújnak Genfből, hiszen ez valódi változást fog hozni. Felmerülhet a kérdés, hogy a WTO tagjai miért is csatlakoznának a GPA-hoz, miért előnyös ez számukra, és miért lenne ez érdekes olyanoknak, akik eddig nem voltak részesei ennek a megállapodásnak. Lehet, hogy FTA-kban vettek részt az eddigiekben, vagy ilyenekbe beszeretnének csatlakozni, vagy piaci hozzáférés szeretnének, vagy a protekcionizmussal szemben szeretnének védelmet élvezni. Ez is egy lényeges előny. Nagyon sok ország reform folyamatot végez most a közbeszerzéssel kapcsolatosan, és sokszor valamiféle külső nyomás nélkül nagyon nehéz végigvinni ezeket a reformokat. Nagyon fontos, hogy a korrupció és a rossz a kormányzati módszerek nagyon sokba kerülnek minden államnak. VTO tagállamként, hogyha valaki még nem volt a GPA részese, akkor lehet, hogy az motiváció számára, hogy egyre fontosabb, nagyobb eh, jelentőséget nyer ez a megállapodás. A több mint 150 tan közül csak 40-50 a tagja a megállapodásnak, tehát ők azok, akik valódi szerepet kapnak a megállapodás formálásában. A nagy kérdés, hogy most mire van szükség valamiféle csalogatásra vagy büntetésre, egy olyan csalogatóeszközre, ami úgy néz ki, mintha ostor lenne, vagy fordítva, ez mondjuk nem az én feladatom, hogy megmondjam erre a választ, de egy megközelítést meg kell választani. De aztán van néhány olyan összetevőjenek a kérdéskörnek, amelyeket érdemes megfontolni, és továbbra is csak gondolkodni valónak vetem ezeket fel, ez nem több és nem kevesebb. Az első ilyen összetevő a Kanadával kapcsolatos történet, az úgynevezett amerikai fallal elkerített kerítés témaköre. Ők így gondolkodtak, legalábbis az amerikaiak arról, hogy egyfajta fallal zárják el a piacukat Kanadától. És Kanada erre a lépésre válaszként úgy döntött, hogy ő inkább megnyitja a kapukat. Ez olyasmi, amit mindig figyelembe kell vennünk. Nyilván nem minden ország fog emellett dönteni, legalábbis ezt előre nem tudjuk megmondani, de van ennek egy politikai dimenziója is. Én úgy vélekedem, hogy az Európai Unió nem akarja a piacait lezárni, mindig is pontosan ellenkezőleg járt el a tények ezt bizonyítják, de mások esetleg így érzékelhették ezeket a lépéseket, és nem csak helyes lépéseket kell tenni, hanem azt is biztosítani kell, hogy ezt így is értékeljék a kívülállók, hiszen a reakciók is lényegesek. Ez is egy nagy kérdőjel, hogyha így fogalmazhatok, és nagyon sajnálatos volna, hogyha egy vesztes-vesztes eredménye lenne ennek a játszának, játszmának, és ennek a kockázata megvan. Az eredet szabályokra vonatkozó kérdés nagyon összetett. Ezzel a kihívással is szembe kell néznünk, és azt el kell mondanom, hogy a WTO-ban egyelőre ezzel a kérdéssel kapcsolatosan több a kérdés, mint a válasz. nagyon nehéz meghatározni, hogy bizonyos áruk honnan származna, származnak, és pontosan ebben a pillanatban az EU nagyon nagy problémával találkozik, például a hús áruk előállítása tekintetében nagyon nehéz az értékláncot végigkövetni minden pontján. A lényeg, hogy bárhogyan is dönt az Európai Unió, az nagyon fontos, hogy a GPA-val és a WTO szabályokkal összhangban kell eljárnia. Nyilván ezt nem kell külön hangsúlyozni, de mint a követ, soron következő GPA elnök, nekem ezt hangsúlyoznom kell. Nyertes-nyertes játszmát szeretnénk nyilván létrehozni, hiszen nagyon sok minden forró kockán vannak olyan becslések, amelyek úgy mondhatom nagyon meggyőzőek, a közbeszerzési piac az Európai Unióban, és ezek EU-ból származó számok. Olyan cégeket jelenthetnek, akik 25%-ban lefedik az EU GDP-jét, és 30 millió munkahelyet jelentenek, tehát nagyon sok minden forog itt kockán. Végül de nem utolsó sorban véleményem szerint nagyon fontos, hogy az Európai Unió megtartsa vezető szerepét a közbeszerzési területen. Több mint négy évtizede tölti be ezt a szerepet az Európai Unió, mindig elővitte ezeket a folyamatokat nemzetközi szintéren, ráadásul pozitívan, és alapvető jelentőségű, hogy ezt a pozíciót meg is tartsa. A GPA a jövőben jelentős eredményeket fog hozni, amelyek az Európai Unió számára sokat fognak jelenteni, mind a munkaprogrammal, mind pedig a csatlakozásokkal kapcsolatosan, de csak akkor, hogyha a felek teljes mértékben együttműködnek ebben. És én levezető elnökként mindig azt hangsúlyoztam a tárgyalások során, hogyha új szereplők lépnek be a képbe, mint például, hogy Amerika esetében történt 2008-9-ben, akkor további szempontokat kell majd figyelembe vennünk. Bármilyen utat választ tehát az Európai Unió, nagyon fontos, hogy a pozitív fejleményeket támogassa, illetve a Genfben lezajló dinamikát, és meggyőződésem, hogy az EU így is fog tenni. Teljes mértékben még eh, nem beszéltem a modell hiányosságairól, de nagyon remélem, és tapasztalataim alapján eh, így is eh, vélem, hogy hasznos lehet mindenki számára ez, amit most az imént előadtam. Tapasztalataim alapján köszönöm szépen a figyelmet. Én is köszönöm. Dok. Steven úr, ahogy tájékoztattak, a szabizottságunk által történt megbízás alapján a London School of Economic nevében készített tanulmányt. Parancsoljon! Köszönöm, akkor én is tartom magam 10 perchez. Uh, chairman, members of the committee. Uh... Elnök úr, tisztelt uh, bizottsági tagok, köszönöm meghívást 10 perc alatt megpróbálom ezt a tanulmányt összefoglalni, ahogy Digli úr is mondta, egy nagyon bonyolult kérdésről van szó. És valójában ez a többi kereskedelmi kérdéshez képest nézőpont kérdése, leginkább azért, mert nem állnak rendelkezésre megbízható adatok a közbeszerzési piacról, noha az Európai Bizottság sokat tett ennek orvoslása érdekében. Ráadásul eltérőek az álláspontok azt illetően, hogy érdemes-e keményebben fellépni ebben az ügyben. Emellett nehéz az eredményeket ellenőrizni, mert sok minden azon múlik, hogy a rendeletet hogyan alkalmazzák a gyakorlatban, és a harmadik felek, a kereskedelmi partnerek hogyan reagálnak erre. Az EU-n belül megosztottak megoszlanak a vélemények. Általában a ajánlatkérő szervek ne, nem örülnek a további lépéseknek, mert az plusz költséggel és plusz adminisztrációval járhat. Az üzleti érdekcsoportok megosztottabbak, attól függően, hogy van-e versenytárs, E, a harmadik országokból. E, az üzleti e, egyesületek, tehát a vállalkozások egyesületei és társaságai, azok ennél vegyesebben állnak hozzá a dologhoz, nüanszosabban közelítik meg ezt a dolgot. Én most itt ebben az előadásban több dologgal szeretnék foglalkozni, mennyire legyen nyitott ez a piac a többi szektorhoz képest, mi a költsége és mi a haszna, hogyha bevezetjük, és végezetül, hogy fog-e működni ez a dolog. Na most Ami az első kérdést ismeri, hogy mennyire legyen nyitott és vagy zárt a közbeszerzési piac, eléggé megosztanak a vélemény, a vélemények. Több tanulmány született a témában. E, bizonyos mérce szerint az Európai Uniós piac kevésbé nyitott, mint India vagy Kína, bár egy picit nyitottabb, mint e, az Egyesült Államok vagy Japán. Na most ezek persze átlagos adatok, amelyekbe beletartoznak az összes, beletartozik az összes közbeszerzés, az oktatás, stb. minden. Hogyha az egyes ágazatokat nézzük, akkor teljesen más képet kapunk, és ezt tette az Európai Bizottság is, hogyha bizonyos kulcsfontosságú stratégiai ágazatokat vizsgálunk, például városi közlekedés, vasúti közlekedés, védelem, eh, orvosi eh, műszerek, illetve építőipar, akkor az EU piaca jóval nyitottabb, mint a konkurens piacok. Lehet azonban ezeket a dolgokat más szemszögből is nézni. a közbeszerzési piacok nagyon ritkán, közbeszerzési munkákra nagyon ritkán pályáznak országon kívülről. Általában a helyben működő leányvállalatokra bízzák a pályázást, tehát az egyes tagállami piacokon azt látjuk, hogy nem, hogy a né, hogy 14%-át a szerződéseknek a 4%-nyi nem tagállami, eh, nem tagállami pályázók eh, hajtják végre. Eh, a többi ezek közül az külsős OECD pályázó. Az, hogy a, az EU el, ilyen piaci viszonyokat tudott teremteni. Ez azért könnyű, mert a külső pályázóknak, mert liberális befektetési politikát folytat az Európai Unió, könnyű leányvállalatot létrehozni. Amikor ezt vizsgáljuk, az átláthatóságot és a liberalizációt, akkor azért óvatosan kell eljárnunk végezetül. a nagy fejlett piacgazdaságok hagyományosan kevesebbet importálnak, mint a kis, fejletlenebb gazdaságok, mert belül is rendelkezésre állnak a szolgáltatások. Az EU ennek megfelelően belső szállítóktól be tudja szerezni az igényei nagy részét ki tudja elégíteni, nem kell külső cégekhez fordulni. Ez egyébként magyarázza azt is, hogy a fejlődő országok közül oly sokan miért vonakodnak attól, hogy kötelezettséget vállaljanak ezen a területen. Tehát mivel nincsenek pontos számok, ezért csak spekulálni tudunk. Egyes ágazatokban az EU piac nyitottabbnak tűnik, de hogyha egy általánosabb megközelítést vagy vizsgálatot ejtünk meg, akkor arra juthatunk, hogy az EU közbeszerzési piaca semmivel nem nyitottabb, mint a többiek. Amit a költség-haszon elemzést illeti, eh, megint csak az a probléma, hogy eh, a tudományvilága nagyon keveset foglalkozott az általános költséghaszon elemzésekkel, már ami a közbeszerzési rendszereket illeti. Könnyebb ugyanis a vámtarifákkal, vagy akár a nem vámtarifa jellegű korlátozásokkal foglalkozni, mert könnyű azoknak a tarifában kifejezett hatását megbecsülni, de általános költséghaszon elemzést végezni arra, hogy mi történne egy teljes piac nyitáskor, ez sokkal nehezebb. Az Európai Bizottság a saját elemzésében úgy érvel, hogy a haszonoldalon egyfelől munkahelyek, másfelől export növekedés fog bekövetkezni, különösen egyes jól körülhatárolt ágazatokban mégpedig olyan ágazatokról beszélünk, ahol a harmadik ország beli nagy cégeknek szintén vannak az EU-ban offenzív érdekeltségei, ami azt jelenti, hogy adott esetben ezek az országok egy piac bezárás fenyegetésére érzékenyebben reagálhatnak. Emellett úgy is érvelnek, hogy a rendelet létrehozása több tárgy, jobb tárgyalási pozíciót adna az EU-nak a tárgyalásokban, illetve koherensebb lenne a az EU politikája, mert például a 17 per 2004-es irányelvben egyes közbeszerző szervek számára lehetővé teszik a reciprocitás alkalmazását Na most, hogyha ezt így egyedi alapon csinálják, akkor az alás az EU piacba vetett és az EU belső piacába vetett bizalmat. Ami a költség oldalt illeti, felmerül az a probléma, hogy a közkiadásokat kevésbé hatékonyan, a közpénzeket kevésbé hatékonyan költenék el egy korlátozás esetén emellett a szabályok betartatásának is vannak költségei, különös tekintettel a származás, származási szabályra. Mindenképpen van tehát költsége a szabályok betartásának, bár a bizottság úgy véli, hogy ezek nem túl jelentősek, ezek a költségek. Emellett adott esetben ellen csapásokkal élhetnek a harmadik országok, tehát valami fajta retorziókkal élhetnek. E, és e, szintén felmerül a költség oldalon az EU e, image problémája, hogy eddig liberális kereskedő tömbként lépett fel az EU, és mindig a közbeszerzések piacának nyitottsága mellett érvelt tisztességes kormányzás, illetve helyes közpénzfelhasználás érveit használva. Tehát nagyon nehéz elemezni a költség haszon oldalakat. Nyilván minden azon múlik, hogy a rendeletet milyen mértékben, vagy hogyan alkalmazzák. Na most tudom, hogy lassan elfogy a 10 perc, na most az, hogy most protekcionista ez az intézkedés, vagy sem, e, ezzel kapcsolatban hadd mondjam azt, hogy nyilvánvalóan ezt mindenki a maga ízlése szerint ítéli meg, de az azért számít, hogy a reciprocitást tágabb vagy szűkebb értelemben definiáljuk. Az EU hagyományosan tágabb értelemben definiálja a reciprocitást, a WTO-n belül is, <clears throat> és nem egy szelektív szűk értelemben vett reciprocitás fogalommal szokott dolgozni az Európai Unió. Márpedig ez az intézkedés egy elmozdulás egy szűkebb értelemben vett reciprocitás fogalom irányába. Na most végezetül arról beszélnék, hogy működőképes-e ez az ötlet. Még egy dolgot esetleg elnök úr, ha megengedi. A közbeszerzések eh, piacának eh, nyitvatartása nem oldódik meg egy megállapodással, egy GPA-val, vagy egy preferenciális kereskedelmi megállapodással, mert vannak rejtett módszerek arra, hogy hogyan tudja egy ország mégis zárva tartani a piacát, ez minden közbeszerzési piacon lehetőségként fennáll. Tehát azt arra érvelni, hogy egy GPA-t vagy egy preferenciális kereskedelmi megállapodást kell létrehozni. Ez lehet jó stratégia, de nem biztos, hogy elégséges olyan ágazatokban, ahol nagy helyi cégek próbálkoznak, nagy harmadik országbeli cégek próbálkoznak az EU piacon sikereket elérni. Éppen ezért itt egy szűkebb értelemben vett reciprocitás fogalom talán hasznos is lehet. Köszönöm, Wilcox professzor. Most még megyünk a második szakértői panelhez. Az EU tapasztalata, részvétel a közbeszerzési piacon Két meghívott előadónk van. Németországból Heiko Heinrichs úr beszél arról, hogy milyen kívásokat és lehetőséget tartogat az, hogyha harmadik országok részt vesznek közbeszerzési tenderekben, és hogy mennyire életképes ez a javaslat. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Ez is köszönöm, hogy meghívtak eh, meghallgatásra. Engedjék meg, hogy magamról is néhány szót szóljak. Heiko Heinrich vagyok, a központi a Rheinkreis kreis megye közbeszerzési hivatalnak vezetője vagyok. A különféle közbeszerzések lefolytatásáért, illetve jogi tanácsadásért, jogi ügyekben való tanácsadásért vagyok felelős. Ebben a tisztemben szeretnék beszámolni a tapasztalatainkról, amelyek első kézben, kézből adódnak, és amelyek a tervezett rendelet végrehajtási tapasztalataiból szempontjából fontosak lehetnek. Nagyon fontos, hogy méltányos szabályok jönnek létre, a gazdas, Európai Uniós gazdasági szereplek, szereplők méltányos hozzáférését megengedve, a harmadik országok részvételi, vállalkozók részvételét is, akkor, ha azok is megnyitják piacaikat természetesen. Ha ugye a közbeszerzési jog, illetve a rendelet által meghatározott eszközök valóban elérik a kitűzött politikai célokat, vagy támogatják-e azok végrehajtását, na erről szeretnék most beszélni a rendelet számunkra, mint közbesz, önkormányzati közbeszerző partnerek számára nagy technikai beruházást tesznek kötelezővé telekommunikációs eszközökbe, és különféle önkormányzati beruházások esetén, vagy állami infrastruktúrális beruházások esetén, illetve a hadsereg védelmi beszerzése, beszerzései területén különösen fontosak számunkra, mint önkormányzati közbeszerzők számára rend kritikus fontosságú az, hogy a szabályozás hogyan alakul. A már most létező kötelező szabályokon túl további vizsgálódások lesznek szükségesek, és ez jelentős bürokratikus terheket ró majd ránk. Az, hogy minimum kilenc pályázó kell szerepeljen. Kilenc példát szeretnék, szerettem volna felsorolni, de ahogy Nikli úr, én csak háromra szorítkozom most. Egyrészt egy, a szolgáltatások és termékek forrásáról szóló jelentést kell leadnunk. Hogyha pedig a bizottság rendelete, a javaslata alapján jön létre a rendelet, akkor 6-7 hónappal csúszhat a mostanihoz képest a közbeszerzések lezajlása, a lebonyolítása. A szerződés kiadása előtt meg kell vizsgáljuk, hogy a bizottság nem vezette be korlátozásokat egy bizonyos harmadik ország vagy bizonyos szolgáltatási kör kapcsán. Ezzel összefüggésben, összefüggésben néhány kritikus megjegyzések engedjenek meg, különösen a formális követelmények tekintetében, amelyek már addig is rendkívül bonyolult eljárásrendet még nehezebbé teszik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, gondolják végig, hogy az európai és nemzeti jogszabályok nagy száma miatt egy átlagos önkormányzati tisztviselő nem is látja át a vonatkozó jogszabályokat, nagyon nehéz lebonyolítani. Tehát egy-egy közbeszerzés. Tehát az önkormányzati és állami közbeszerzések esetén ez azt jelenti, hogy nagyon magasan képzett specialistákat és nagyon drága ügyvédi irodákat kell megbízni, csak azért, hogy értelmezzék a vonatkozó szabályokat és hogy jogbiztonságot hozzanak létre, vagy biztosítsanak, garantáljanak a közbeszerzések során. Ha a bizottság célja az, hölgyeim és uraim, hogy a közbeszerzést folyamatát egyszerűsítsék, és a bürokráciát leépítsék, akkor e, meg kell mondjam, hogy a rendelet más irányba halad, inkább a jogbizonytalanság és a magasabb, nagyobb bürokrácia felé. Mi közbeszerzésben szereplő közszereplők azt szeretnénk, hogyha a gazdasági tényezők, azaz az ár és a minőség volna meghatározó, és egyéb a jogalkotó által meghatározott, a folyamattól idegen elem, amely társadalmi, politikai motivációval bír, mint például a környezetvédelem, innováció, és a szociális társadalmi aspektusok figyelembevétele, vagy a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok érvényesítése, az szerintünk csak másodlagos szerepet kell játszon a közvetések során. Az itt szereplő közbeszerzési szabályjavaslat még nehezebbé teszi majd a közbeszerzési eljárások lefolytatását. Ugyanakkor felmerül ez a kapcsolatban az a kérdés is, hogy egyáltalán érdekünk-e az, hogy a hatas cikkben felsorolt mérlegelést a közbesz... hogy egyáltalán ezt érvényesítsük-e vagy sem. Minden esetben a, meg kell vizsgáljuk az adott küszöbérték cikkek esetén, hogy a bizottság meghatározott -e külön megszorításokat. Hogyha eh, vizsgálat negatív eredménnyel jár, akkor, akkor azt jelenti, hogy túlhadunk egy-egy küszöbértéket, hogy a teljes, a rendeletben szereplő összes pontot érvényesíteni kell. Abban az esetben, hogyha az Európai Bizottság megvizsgálja, egy, egy közbeszerzés mikéntjét, az a határidőket késteltetheti. Ez kettő, sőt akár három hónapig is eltarthat. Ez egy, egy közbeszerzési eljárás esetén szerintem ez nem arányos. Egy normál közbeszerzési eljárás a koordinációs irányelv szerint 7 hétig tart a, a szerződés aláírásáig. Hogyha beleszámoljuk az értékelés, a revíziós utóértékelés, és az egyéb lépések idejét, akkor egy EU szintű közbeszerzési eljárás három hónapig is eltarthat majd. Ha az Európai Bizottság egy, egy pályázó kizárásának körülményeit vizsgálni kívánja, vagy hogy a, illető egy harmadik állam pályázónak kizárásának körülményeit vizsgálni kívánja, akkor öt hónappal vagy fél évvel is csúszhat a folyamat ha az Európai Bizottság nem dönt egy-egy pályázat kizárásának jogosságáról, akkor nem is lehet aláírni a szerződést a másik pályázóval. Annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb ideig tartsanak az eljárások, tulajdonképpen nem lesz a pályáztatónak érdeke, hogy kizárjon esetleg pályázókat, hiszen ez nagyon hosszúvá teheti, ennek felülvizsgálata hosszúvá teheti az eljárást. Ami a származási ország vizsgálatát illeti, a rendelet nagyon komoly szigorításokat tartalmaz. Ha, ha a már létező korlátozó szabályok miatt arra kényszerülünk, hogy kizárjunk egy-egy pályázót, egy sor kell megfelelnünk. Egyrészt be kell kérjük a pályázótól, hogy saját nyilatkozatot adjon szolgáltatása és termékei származásáról, és meg kell vizsgáljuk, hogy ez megfelele a rendelet által meghatározott származási ország követelményeknek. Én, mint a gyakorlatban szereplő pályáztató, látok itt problémákat. Nagyon gyakran a pályázók egy-egy ilyen nyilatkozat tekintetében túlterheltek. Nem tudják teljesíteni ezek, ezek az információkat, sokszor nem is látják át ebben minden létét, és a mai globális gazdasági körülmények között sokszor nem is tudja a pályázó, nem tudja bizonyítani, hogy egy-egy termék részei, vagy szolgáltás részei pontosan honnan származnak eredetileg. Gyakran ez nem kielégítő, vagy, vagy nem szándékosan helytelen nyilatkozatokhoz vezetnek. Sokszor a pályázó nem tudja végigkövetni az adott termék vagy szolgáltatás teljes ö, ö, ö, ö, beszállatói láncolatát, különösen nem az álljáló munka ö, körülményekre vonatkozó feltételek megvalósulását az egyes résztermékeknél. Ezt nem lehet egyszer komolyan vizsgálni számunkra se, részünkről se, hiszen nincs hozzá meg sem a know-how, sem a kapacitás. Erre hagyd mondjak egy példát. A mi megyénkben jelenleg egy telefon berendezése vonatkozó pályázat kiírását tervezzük. Gondolják végig, hogy, tudják ezt, hogy tudják ezt ellenőrizni. Egy telefonrendszer egy sor műszaki elemből áll. Ha szigorúan végigvizsgálnánk, hogy honnan származnak, mi a harmadik országból az egyes telefonberendezések alkotó elemei, és meg kéne vizsgáljuk azt is, hogy adott esetben ki kéne zárnunk-e esetleg egy pályát vagy sem, a származási ország elve alapján. Hát, hát mi nem tudjuk ezt megcsinálni, egyszerűen nincs rá kapacitásunk, hogy ezt végig csináljuk. Egy sor jogi bizonytalanságot terem tehát a pályázat kiírója számára ez a rendelet. Mi történik akkor, hogyha egy pályázó jogi védelemre tart igényt? Ez azt jelenti, hogy az utóbbi vizsgálatokra igényt tartó ügyek száma drasztikusan növekedni fog. És ennek beláthatatlan következményei lehetnek, nincsen igazi jogi gyakorlat sem az ilyen ügyek kezelésére. Ehhez azt is hozzá kell tegyem, hogy abból is gond lehet, hogyha szokatlanul alacsony számú pályázó indul egy, -egy tenderen, a ilyenkor a pályázókat is tájékoztatni kell, minden pályázót, arról is, hogy milyen követelmények érvényesülnek, és mi a következménye annak, hogyha nem valósulnak meg ezek a követelmények. Ez is a pályázat kijelöljának a terheit növeli, és az utolagos vizsgálat követelménye is bennünket terhel. Előadásom végén hadd foglaljam még egyszer össze. A előttünk fekvő szabályozás tervelet szerintem kereskedelmi politikai motivációjú, és nem veszi figyelembe a pályázat kiírók igényeit és érdekeit, megnehezíti azok munkáját. Ez a rendelet azt jelenteni, hogy a pályáztató aránytalanul nagy, bürokratikus terheket vállal magára, meghosszabbítani a pályázat folyamatát, és a rendelet végrehajtása hatalmas terheket róna a pályáztatók vállára. Gondolják végig képviselő hölgyek és urak, hogy azok, akik, meg, akik alkalmazni kényszerülnek ezeket a szabályokat, azokra milyen terheket ró majd. Mi, mint önkormányzati ö, pályáztatók, nem csak kereskedelmi politikai, hanem vámpolitikai vizsgálatokat is végig le kéne folytassunk. Ez így nem fog működni, erre nincs kapacitásunk, gondolják ezt végig. Köszönöm, meghallgattak. Köszönöm szépen, és a következő és utolsó előadónk neve ellen Berzsé, aki az Alstom társaság első alelnöke, európai ügyekért felelős vezetője a brüsszeli központban. Köszönöm szépen, elnök úr, és hogyha megengedik... Ma presentation est... Franciául fogok beszélni, bár a slide show az angolul lesz. Köszönöm, hogy meghívtak eh, ide, és beszélhetek önöknek erről a témáról, ami szerintünk nagyon fontos, ez a reciprocitási eszköz végre legyen megszavazva a parlamentben, és eh, mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Az első oka ennek az, hogy eh, hogyha sikerül beindítani a gépet, ahogy azt Wilcox úr is mondta, olyan piacon ak- vagyunk aktívak, mint az energiatermelés, vagy a közlekedés, vagy a megújuló energia. Ez mind közbet, tipikus közbeszerzési piac, tehát mi gyakorlatilag kulcsra kész vállalkozók vagyunk ezeken a területeken, olyan, olyan területeken, amelyek fontosak és bonyolultak, és amelyek a, például a Utility Directive alá tartoznak. Nos, ma, és ez jó hír, egyre több megrendelést kapunk a nagy növekedő országokból már immár majdnem 60% a nagy feltörekvő országokból érkezik a megrendeléseknek, és a fejlődő országokból 44 a fejlett országok 44% érkezik. Tehát ez nem számunkra új és jó dolog, hogy tudunk megrendeléseket szerezni az új piacokról, miközben el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a régi nagy piacaink nem olyan gyorsan fejlődnek, mint korábban. Azonban vannak olyan államok ezek közt a feltörekvő piacok között, amelyekkel semmilyen megállapodás nincs, se bilaterális, se multilaterális. Fontos tehát, hogy az európai foglalkoztatást és növekedést megsegítsük ilyen megállapodásokkal. Mi még mindig európai cég vagyunk, 56% a munkavállalóinknak európai, a gyártás nagy részét Európában végezzük, és onnan exportálunk Spanyolország, Franciaország, Lengyelország, stb és hát a svájci aktivitásunk 90%-a szintén exportra kerül. Tehát itt komolyan, komolyan veszélyben lehetnek európai munkahelyek. Mit látunk most? Teljesen egyértelmű, hogy növekszenek az új konkurensek ezekben a nagy feltörekvő országokban, és hát örülünk is a sikerüknek, semmi baj azzal, hogyha um, sikereket érnek el például a CSR vagy a CNR kínai eh, közlekedési cégek, vagy a Harbin, eh, amelyeket eh, mi ismerünk. Ezek tiszteletre méltó versenytársak. Nekik egyébként már semmi igényük nem lehet arra, hogy külön védelmet kapjanak a közbeszerzési piacon. Ezek a főleg kínai vállalatok szinte évi százszázalékos növekedést értek el az utóbbi két évben, és immár a méretük már megfelel a Siemensének, a miénknek, vagy a Bombardiernek, vagy adott esetben nagyobbak is, ami a technológiát, üzemeket illeti. Ezek most már az egész világra termelnek, ezzel semmi problémánk nincs megint csak Eh, egyenlő esélyekkel szeretnénk felvenni a harcot ezekkel a cégekkel. A probléma azonban az, és most itt a részletekben nem tudok eh, belebocsátkozni, egy-két példát eh, tudok csak kiragadni. Például Japán vonatkozásában, ami nem normális dolog, a GPA óta 90, GPA-t írt alá 94-ben, és nem normális az ehhez képest, hogy 0,2% az európai részesedés a japán vasúti piacon, ami alacsonyabb, mint korábban volt, 0,2%, 10 év múlva is 0,2% lesz, hogyha a japánok nem vizsgálják felül a piacra jutási feltételeinket ezzel egy időben a japán versenytársunk nagyon is jelen van az európai piacon, hatalmas megrendeléseket akasztottak le Németország, szakasztottak le, akasztottak le Németországban és Nagy-Britanniában. E, semmi probléma, ha megnyeri, hadvigye, de e, mi ugyanezt nem tehetjük meg Japánban. E, és azt sem mondhatjuk, hogy nem vagyunk a japán piacon. Az én cégem például száz éve ott van a japán piacon, de ebben a közbeszerzési ágazatban nem tudunk labdába rugni. Ami Kínát illeti, vagy Kanadát, e, Szárnez asszonynak örülök, hogy itt van, e, mert Kínával kapcsolatban egy saját kezdeményezésű jelentést írt, amit üdvözlünk ott is vannak problémák bizonyos tevékenységi köreinkben, jelen vagyunk Kínában, mindent Kínában csinálunk, mégis egyre kisebb a hozzáférésünk a kínai piachoz. Szükség lenne tehát a változásokra, ugyanis kétszeresen vagyunk vesztesek. Egyrészt kisebb a hozzáférés eh, a kínai vagy japán piachoz, másrészt eh, viszont eh, a kínai és japán versenytársaink elviszik a megrendeléseket Európában. Ez nem fenntartható, nem mehetnek így tovább a dolgok. Javul-e a helyzet? Nem, nem javul a helyzet egyáltalán. Nigli úr azt mondta, hogy a GPA majd holnap már megmozdítja a dolgokat a jövőben. Mindig ezt mondják, hogy a jövőben ma javulnak a dolgok. Én azt szeretném, ha ma kezdenének el javítani. Például Amerikában az Obama adminisztráció és az amerikai kongresszus mégis olyan törvényt szavazott meg, amely százszázalékos helyi tartalmat ír elő például az amerikai vasúti piacra. Tehát ha Amerikában elkezdenek mondjuk nagy sebességű amerikai, Amerikában elkezdenek nagy sebességű vonatokat gyártani, vonathálózatokat kiépíteni, akkor az csak Amerikában lehetséges a mostani új törvény alapján ugyanez igaz Brazíliára, Indiára, Kínára, amelyek szintén a helyi cégeknek kedveznek, előírják a helyi részvételt, a helyi arányokat, helyi innovációt hoznak, illetve annak kedveznek. Nos, ha nem teszünk semmit a jövőben, akkor marad a status quo ante, ami viszont számunkra nem fenntartható. A mi tevékenységi körünkben ez egész egyszerűen elképzelhetetlen, mert nem látok pozitív kimenetet, hogyha marad a status quo. Azt remélem, hogy a bizottság egy olyan eszközt fog javasolni, amely 8-9-es cikk, 10-es cikkhez kapcsolódóan eh, lehetővé teszi a, az európaiak számára, hogy eh, eh, ennek megragadásával meg tudják győzni a versenytársainkat, például a japánokhoz oda menni és azt mondani, hogy hogy nyissák meg a piacaikat, hivatkozni arra, hogy a miénk nyitott, Amennyiben viszont nem tudjuk kifejez, kilátásba helyezni azt, hogy a miénket bezárjuk, akkor nincsen gyakorlatilag semmi tárgyalási pozíciónk. Ez az új szabály, ez a tervezet, ez ugye új lehetőséget biztosít számunkra, a mézes madzag mellett megjelenne a furkósbot is, amelyet megmutathatnánk a partnereinknek. Nem elég ugyanis a példával előjárni, hogy a mi piacaink nyitottak, ez nem működött. A bizottság emellett egy rövidtávú eszközt is javasol, amely az üzleti ciklushoz igazodik, például a közbeszerzési ciklushoz, ez a hatos cikk, amely azzal az előnyel járna, hogy erőteljes jelzést küldene még a megrendelés előtt, még a szerződés végrehajtása előtt. Ez a hatos cikk eh, ebből a szempontból eh, nagyon érdekes, mert eh, négy évvel később mondjuk a szerződés után hivatkozni a nyolcas cikre, és Eh, kimondani azt, hogy nem kellett volna megnyerned ezt a közbeszerzést, amit nem csak hogy megnyert, hanem azóta be is fejezett, nyilvánvalóan ettől nem fognak meghatódni. Tehát eh, a hatos cikk és a nyolcas cikk közt a különbség az, hogy az egyik, a hatos figyelembe veszi az üzleti ciklust is. Tehát eh, a mi ágazatunkban az, hogyha kinyílik a piac, a közbeszerzési piac, az egyben azt is jelenti, hogy az európai munkaerőnek lesz eh, munkája a Nagy-Britanniában sem azért van tekintélye a Bobinak, mert gumibotot tart az övtáskájában, és nem azt használja állandóan. Az, hogy van egy eszköz, az nem azt jelenti, hogy állandóan alkalmazni fogjuk azt az eszközt elrettentésre. E, és noha az aggodalmak e, nyilván jogosak lehetnek, de néha előfordul az, hogy egyes látványos esetekben alkalmazni kell a, ezt az eszközt, ezt a, ezt a büntetési módot, mondjuk nem 5 milliónál, hanem magasabb összegnél. Mindenképpen fontos, hogy meglegyen ez az eszköz a kezünkben. Ami a közbeszerzési piac, piachoz való hozzáférést és a jogbiztonságot illeti, e, itt nem csak arról van szó, hogy e, ténylegesen megkapjuk a, a, a szerződéseket, illetve de jure lehetséges legyen, mert a de facto és a de jure rendkívül eltérően tud működni. nagyon hirtelen zárultak be a piacok, például eh, Kínában, Indiában előttünk, nem azért, mert hirtelen rosszabbak lettünk, hanem azért, mert elkezdték a saját vállalkozásaikat komolyan kedvezményben részesíteni, és ez megint csak alásta a jogbiztonságot. Köszönöm. Köszönöm szépen, kezdjük el a vitát. Először az Európai Bizottságnak adom meg a szót. Több fenntartás és bírálat írta, írta a bizottság javaslatát, hogyan reflektálnak erre? Rupert Schlegelmilch úr szó. Köszönöm. Köszönöm professzor úr, és köszönöm a szakbizottságnak, meg a hozzászólóknak, hogy lefolytatták ezt a számunkra nagyon hasznos fordulót. Hadd térjek vissza, vissza a kommentárokra, ahelyett, hogy magam is egy beszédet tartanék. Szerintem hasznosabb, ha reflektálok az elhangzottakra. Hadd kezdjem Nigli úr hozzászólásával, mi szerint mi kéne legyünk a, továbbra is a szerepmodell a piac megnyitás területén globálisan. Ezt egyetértek, gyakran halljuk, nem protekcionista eszköz, ez nem a piac lezárását szolgálja, ezt a mostani vita is bemutatta arra teszünk kísérletet, hogy a világot, a világ többi részét is rábödjük arra, hogy a mi normáinkhoz igazodjék, mert ezen eszköz révén 5 millióig minden pályázatnak bejutást biztosítunk, nem teszünk fel kérdéseket, csak e fölött, a küszöb fölött teremtünk feltételeket. Tehát nem egy örökét tartó automata nyitás ez. Létezik egy jól kalibrált eszköz arra, hogy időről időre sárga lapot nyújtsunk, mutassunk fel, vagy néha akár piros lapot is, hogyha nem teljesülnek, a, ha nem kölcsönösek a piacra jutási feltételek partnereinkkel. Tehát ez a liberalizáció egyik feltétele. Az elmúlt három-négy évben láthattuk, hogy Amerika, Kína és mások is éltek bizonyos piackorlátozásokkal nem lehet tehát ezt annyiban hagyni. Nagyban egyetértünk azon érvekkel, miszerint nagyon sok, nem túl jók az adatok, nagyon nehéz értékeléseket ö, ö, létrehozni, azonban vannak adatok, és egyetértek azzal is, hogy a, az au ban érvényesülő lehetőségek szintjén mi nem ellenőrizzük hogy a leányvállalatokat kibirtokolja. A világ más részein ezt is megvizsgálják. Tehát a számadatokról elég sokat lehet vitázni, némi fenntartással kell kezelni ezeket, ám a jogi helyzet azért nagyon világos. Ez abban áll, hogy nincs jog a senkinek arra, hogy a nagyobb feljövő országokban, sőt még az USA-ban is pályázzon egyenlő feltételekkel. Például a az szövetségi kormányzati vagy, vagy önkormányzati autóbeszerzések piaca tavaly nyitva volt Kínában, most pedig egy új szabály érvényesül, csak kínai autót lehet venni. Tehát ez bármikor megtörténhet, mert nincs, nem volt jogi garancia. Az indiai telekom piacon ugyanez volt a helyzet. Egy olyan szabály lépett életbe, életbe hogy 40-50 százalékban Indiában előadott termékeket kell beszerezni közbeszerzések során, telekom közbeszerzések során. Tehát a mostani helyzet nem lehet extrapolálni, mert nagyon sok országban nem volt korábban gyártókapacitás, most meg már van. Ugyanakkor mi is el tudunk adni termékeket ezekbe az államokba, ez piacot is teremt, de arra is viheti őket, hogy lezárják piacaikat közbeszerzések tekintetében. Ennyit a számadatok összevethetőségéről. Világos, nem akarjuk, hogy olyan helyzet álljon elő, hogy a hatékony közbeszerzési eljárás nehezebbé váljon a pályáztató számára. Itt tehát egy, egy kivétel lehetőségéről van szó. A költségekhez még visszatérek, és vissza is fogok térni erre még a, a büntetések költsége vagy ára szerintem eltúlzott. Szerintem nagyon világos volt eddig, hogy ne, a mi piacunk nyitva állt, másoknál ez nem áll fent. A lobby tevékenység is nagyon komoly kérdés. Más államokban minket nem vádoltak protekcionista intézkedésekkel, pusztán világosabb szabályokat szeretnénk teremteni, illetve ellenválaszok lehetőségét, amennyiben kérdéses gyakorlatokba ütközünk más államok részéről. Persze nagyon sok függ attól, hogyan élünk ezekkel az eszközökkel. A bizottság nevében kijelentettem, hogy nagyon-nagyon prudens, körültekintő módon alkalmazzuk ezeket az eszközeket. Nem az a célunk, hogy össze a csapkodjunk ezzel az eszközzel. Ám ha, ha megnézzük a szabályozást és annak a struktúráját, ha közösségi cselekvésre kerül sor, akkor azt meg kell vizsgálni, nagyon hosszú tárgyalási időt engedünk meg, de beleépítettünk mindenféle lehetőséget a partnerek, partnerországok számára, hogy felülvizsgálják politikájukat, mielőtt beindulnak az elintézkedések. Ugyanakkor Emlékeztem őket arra, hogy amikor a, a válság idén az amerikaiak bezárták az építési piacukat, és amikor a kínaiak is lezárták piacaikat, nem féltek attól, hogy ellencsapással élünk, mert tudták, hogy nincs ilyen eszközünk. Ezért tehették meg a könnyen, mert nem volt mondjuk alapja sem részünkről az fajta ellenvál, ellenlépésnek. Hogy ez majd működik-e? No, hát Wilcock úr is feltette ezt a kérdést. Hát pozitív visszajelzések már érzékelhetőek, nem akarom túl reklámozni a dolgot, de a jelenlegi tárgyalások menetében Kanadával vagy Indiával folytott tárgyalások során érzékelhető legalábbis némi hajlékonyság, legalább elgondolkoznak a felek arról, hogy mi lehet a következménye annak, hogyha le, nem nyíltan tárgyalnak a közbeszerzésekről. Úgyhogy ennyi haszna már mindenképpen van ennek a javaslatnak. Szerintem mindenképpen segíti a pozíciónkat, erősíti. Tehát nem sikerül persze mindenkit meggyőznünk még ezen eszköz hasznosságáról, ezért folyik ez a mai meghallgatás is, ám szerintem nagyon hasznos ez, és a legrosszabb helyzetekben méltányos válaszadást ad lehetőséget. Ha van még két percem, visszatérnék arra a kérdésre, hogy például az, az új telekom berendezéseknél, hogyha 5 milliónál magasabb értékű, elég drága telefonbeszerzésnek tűnik ez, de mindesetre, hogy nehezebbé válik-e ezen küszöbérték fölött a, a közbeszerzési eljárás lefolytatása. No, a válaszom az, hogy ez nagyban attól függ, hogy a helyi intézmények milyen gyakran akarnak élni ezzel az eszközzel. Ahogy én látom, nem túl gyakran, mert nagyon nagy felhajtással jár, hogy így fogalmazzak. Tehát, ha csak a jó oka van a pályázat kírójának, akkor él ezzel az eszközzel. Például akkor, hogyha egy új úgy érezik, hogy a pályázó nem megfelelő, vagy nem hogy nem méltányos az eljárás. A lehető legegyszerűbbé tesszük az eljárást. Nem kell vám jogi vizsgálatot lefolytatni a pályázat kírójának, pusztán egy, egy önbevallást kell kérni a pályázótól. Tehát a pályázat kírója nem kell bizonyítson semmit, bizonyítasson semmit, ha csak nem merül fel további kérdés. És a pályázók, az a pályázó, aki 5 milliónál értékesebb szerződésre indul, Hát az lehet, hogy nehéz, hogy az ILO egyezménynek megfeleljen minden alkatrész előállítására vonatkozóan, de azért az, hogyha egy vállalat rendszeresen indul 5 milliós pályázatokon, az a fölötti pályázatokon, akkor érdemes végigvizsgálni a beszállói hálózatát. Elég egyszerű megmondani, hogy 50%-ban igen vagy nem a válasz. A GPA-ben is használjuk ezt a értéket, nem egy új találmány ez itt. Pusztán szint összeigazítottuk a, az általános közbeszerzési szabályok rendszerét, Tudom, hogy tovább tart egy kicsit ez, különösen a nehéz helyzetekben négy hónapig is tartott egy-egy pályázat végigvitele, hát ez talán egy, egy arányos ár a kitűzött cél érdekében. Európában évente, ha csak két számjegyű azon esetek száma, amikor ezt végig kell folytatni, akkor már szerintem megérte. A nagy kérdés, és a végére hagytam, a költséghatékonyság vizsgálata tekintetében, ugye a cél az, hogy a gazdasági növekedés, munkahelyteremtést elősegítsük Európában. Ez a, ugye a stratégiai cél. Azt senki sem senki sem kérdőjelezte meg a pozitív hatásokat a hatástanulmányunkban. Azt, hogy exportot segít elő, és munkahelyeket teremt, hogyha jobban, jobban hozzáférünk a külföldi piacokhoz. Különösen, ha látjuk a piacok növekedésének ütemét, az Astrom is beszámolt arról, hogy mennyire egyre inkább szofisztikáltabb eszközöket szereznek be ezek a harmadik államok, és itt éppen ezen a területen vagyunk jók, ez egy kereslet növekedés, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagynunk. Nekünk ezen a pályán játszanunk kell, ahhoz, hogy versenyképesek maradjunk és eredményesek maradjunk. Ezzel kommentálnám az Alstom prezentációt is. Nem egy-egy vállalat érdekében szabályozunk, akár nagy vállalat érdekében, hanem a sokféle ágazat érdekében Európában, ahol érzékelhető, hogy versenyelőnyünk van, piaci potenciál van. Ez nem csak a vasúti eszközök gyártásában, hanem a telekom eszközök, a klasszikus repülőgép gyártás tekintetében, ha már elkezd Kína is, és India repülőgépet vásárolni, meglátjuk az Airbusnak hát mekkora piaca lesz. Tehát ezekre a lehetőségekre reagálnunk kell, és itt abban is hagynám az érvek felsorolását. A piaci főigazgatóságban dolgozó kollégám néhány szóval kiegészíteni, ha megengedik. Két-három percben mondja az elnök. Köszönöm szépen. Ez egy kicsit igazságtalan időelosztás, de azért néhány percet én is igénybe vennék. Először is, hogy válaszoljak arra a felvetésre, ami arról szólt, hogy az EU közbeszerzési piaca nem nyitottabb, mint másoké, ezzel nem értek egyet. Attól függ, hogy honnan nézzük az EU piaca külföldi pályázók részvételét tekintve majdnem százszázalékosan nyitott. Ez igaz, az igaz, hogy nem túl sok szerződést kapnak meg a külföldi pályázók. Ennek az oka az, hogy az EU cégei gyakran versenyképesebbek, mint mások de más országok piaca egyáltalán nem ennyire nyitott, általában nagyon korlátozott a piacra jutás, ezért a mi cégeink nem tudnak versenyezni ezeken a közbeszerzési piacokon, Úgyhogy a következtetéseket talán nem az alapján kellene levonni, hogy hány cég nyert ezeken a piacokon, hiszen akkor úgy tűnhet, hogy az EU piaca nem eléggé nyitott, de hogyha a szabályokat nézzük, akkor százszázalékos a nyitottság, és más országok esetében pedig egyáltalán nincs is lehetőség külföldi cégnek részvételre. Meggyőződésünk, hogy a piacra jutással kapcsolatos tárgyalás nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy azokat az országokat, amelyekkel piacnyitási megállapodást kötöttünk, megkülönböztetett előnyökkel kell kezelni. Az ilyen országok jogi biztonságot nyújtanak a résztvevő vállalkozásoknak, de az összes többi ország is részt vehet szabadon a közbeszerzési pályázatokban, éppen ezért nemzetközi nincsen tárgyó tárgyalási pozíciónk, ami elhangzott az kapcsolatosan, az nagyon is igaz, de azt is tudnunk kell, hogy milyen körülmények között dolgoztunk. Hogyha ez az eszköz már akkor életben lett volna, akkor tízszer ilyen erős állás, tárgyalási pozíciónk lett volna, végül és nem utolsó sorban Heinrich úr észrevételeire szeretnék reagálni. Teljesen megértjük, és nagyon komolyan vesszük azt, hogy napi szinten kell dolgozniuk a vállalkozásoknak a közbeszerzési ajánlatokon. De 5 millió euró feletti pályázatok, ez egyébként 93%-át jelenti éves szinten a szerződéseknek, nyitottak lesznek majd a külföldi cégek számára is és ilyen esetekben maguk a vállalkozások, illetve az, a pályázatot meghirdetők dönthetik el, hogy ki akarják kezárni a külföldi ajánlattevőket. Azzal együtt készen állunk arra, hogy megvizsgáljuk a problémás kérdéseket a 7% esetében, hogy el tudjuk-e le tudjuk-e csökkenteni ezt az administratív terhet, ami az pályázókra hárul. Köszönöm szépen. Köszönöm, és mielőtt megadnám a bizottság tagjainak a szót, szeretném meghallgatni az inkóbeli kollégáknak a véleményét, hiszen a rend jelenlegi belső piaci szabályozás vizsgáljuk éppen felül. Rangó úr, öné a szó, számoljon be a legújabb fejleményekről. Euh, köszönöm a meghívást, elnök úr, és köszönöm, hogy megadta a szót. A belső piaci bizottságban eh, eh, részt veszünk ennek a dossziénak a eh, munkájában is. Alapvetően másfél cikk szól a reciprocitásról, mi pedig gyakorlatilag ugyanezzel a témával foglalkozunk. Nem az eszközről akarok beszélni, mert az előadók egyrészt ezt már kifejtették, másrészt az önök bizottsága nyilván már ezelőtt is foglalkozott ezzel az anyaggal, tehát nem kell, hogy én most elismételjek olyan dolgokat, amelyek ismertek a Külker bizottság előtt. Egy dolgot azért elmondanék, az a megközelítés, amelyet mi az IMCO-ban elfoglaltunk a reciprocitás kérdésével kapcsolatban. Ha megnézzük a világ jellemző számokat, és megnézzük a nemzeti piacok átjárhatóságát a közbeszerzési piacon, akkor azt látjuk, hogy 0,08 százalék az EU eh, GDP-ének eh, az, ami a közbeszerzés eh, területén a, úgymond a külföldiek teljesítik, illetve ezt ezért felelősek ők. Nos, a probléma ugye az, hogy mi kinyitottuk a piacot, mások pedig nem. A kérdés az, hogy egy ilyen reciprocitási eszközzel meg tudjuk-e változtatni ezt a helyzetet. Az én válaszom az, hogy valószínűleg nem, de ettől függetlenül nem vagyunk kötelesek elfogadni a jövőre nézve azt a helyzetet, amelyel szembesülünk. Ezért is a klasszikus, illetve a hálózati közbeszerzési irányelv, csak úgy, mint a koncesziós jogszabálynál egy olyan megközelítést szeretnénk, amely lehetővé teszi hogy fellépjünk a nem európai kereskedelmi partnereinkkel szemben azokban az esetekben, amikor ők makacsul elutasítják a hozzáférést számunkra a saját közbeszerzési piacukhoz, miközben ők hozzáférnek, és a jövőben is szeretnének hozzáférni a miénkhez mi történik most, hogyha meglépjük ezt, és mi történik akkor, hogyha nem lépjük meg. A hálózati közbeszerzésre vonatkozó e, irányelvben már van olyan e, klauzula, amely reciprocitást tartalmazza. Az általános közbeszerzési jogszabályunk nem tartalmaz ilyen kitételt már csak koherencia szempontjából is érdemes lehet átvenni ugyanazt a megfogalmazást, amely a e, hálózatokkal foglalkozó közbeszerzési e, irányelvben szerepel, e, és ezt átvenni az általános jogszabályba, azért, hogy egyenlő legyen a helyzet, és egyenlő lehetőséget kapjunk arra, hogy piaci torzulás esetén fellépjünk a harmadik országokkal szemben. a tanács úgy döntött, hogy annak idején eh, a hálózati irányelvbe ezt eh, a közművekről szóló irányelvbe ezt érvényre juttatja, a másikba nem. Mit jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy két olyan irányelvünk van, amelyet majd az államoknak végre kell hajtaniuk, és amelyről a végső szavazás a plenárison legkorábban májusban következhet be, és két évvel ezt követően, tehát mondjuk 2015 májusában a közbeszerzési piacon megvalósulhat a reciprocitás, amely lehetővé teszi eh, számunkra, a e, fellépést, akkor, hogyha nem várt folyamatok e, maradnak meg az európai piacon. Nem kívánt e, helyzet marad fenn. A mi bizottságunk ezt kicsit aggodalommal figyeli. A az ott elfogadott mi véleményünkben szerepel e, az, ami a mostani javaslatban is szerepel, tehát hogy rendeletre van szükség, és egy általános jellegű fellépésre, hogyha a javasolt e, reciprocitás e, rendelet jobbnak minősül, mint a az általános irányelv, akkor érdemes lehet felgyorsítani annak elfogadását. Hogyha ez, az, ez a rendelet ténylegesen nem születik meg, akkor is az integráció hatására az irányelv is fogadni olyan lehetőségeket, amelyek most még nem léteznek. Hogyha a rendelet egy kicsit, eh, annak elfogadása kicsit eh, elhúzódik, illetve ha az irányelv átvétele, nemzeti átvétele eh, elhúzódik, akkor más eszközökkel kell a céljainkat elérni. Amit mi tenni akarunk, az nem szabad, hogy prejudikálja az itteni munkánkat a parlament eh, elfogadja a plenárison az ott lévő dokumentumot, akkor az nyilvánvalóan onnantól kezdve eh, helyébe lép a hatályos eh, szabályoknak. Nem ez az ideális megközelítés, az Egyetlen módja tehát annak, hogy az európai közbeszerzési piacot megnyissuk, az a tárgyalási pozíciónk megerősítése. Nem akarunk nyilván erővel fellépni, ugyanakkor az akaratunk, illetve a az igényeink bejelentése szempontjából ez egy hasznos lépés lehet. Köszönöm, hallgassuk meg a DEVE szakbizottság véleményét. Sargentini asszony. The um, public procurement is used uh... A közbeszerzést uh, arra használják az államok, hogy belső piacukat fejleszék, uh, helyi és nemzeti szintű fejlesztésre használják. Éppen ezért a Gácban sem született megfelelő megállapodás a közbeszerzésről. A fejlődő országokra nem vonatkoznak többoldalú szabályok a közbeszerzéssel kapcsolatosan, és ennek nyilván oka van. Pontosan értem, hogy szeretnének egy olyan rendeletet, amely Kínára és Brazíliára van kihegyezve, és az európai cégek szeretnének ezeknek az országoknak, illetve más országoknak, hasonló országoknak a közbeszerzési piacára bejutni. De a javaslat olyan definíciót használ, hogy országok, kivéve a legkevésbé fejlett országok. Az OECD definíciója szerint eh, Kína még mindig fejlődő ország. Tehát, hogyha ezt a definíciót elfogadjuk, akkor nem csak Kínára és Brazíliára vonatkoznak ezek a szabályok, hanem Guatemalára, Vietnámra, Fidzsire, Elefántcsontpartra vagy a Gázaövezetre, akár Kamerunra is amelyel egyébként az INTA bizottság jelenleg foglalkozik, hiszen nem sokára egy átmeneti EPA megállapodást fognak kötni. Én azt fogom javasolni egyébként, hogy ezt ne ratifikáljuk. Meg kell erősítenünk a helyzetünket, de nem szabad az említett országokra erőszakolnunk a közbeszerzési szabályainkat. Az INTA részéről, tehát, illetve az INTA felé az a kérdésem, hogy hogyan definiáljuk a kölcsönösséget közbeszerzési területen, anélkül, hogy kárt okoznánk a fejlődő országoknak. Vannak kivételek, amelyeket a bizottság meghatározott a legkevésbé fejlett országok, és ez egy hosszú lista, de még hosszabb az a lista, ami még a többi országot tartalmazza. Mi a célunk? Az, hogy megnyissuk a piacunkat, vagy pedig az, hogy a saját piacunkat lezárjuk egyfajta kifogással. Nagyon sok fejlesztési érvet el lehet mondani, de ahogyan elhangzott, szinte egyetlen harmadik ország sem aktív a mi piacunkon, de annak persze van elméleti lehetősége, hogy ilyen országok részt vegyenek a mi közbeszerzési piacunkon, és már ezt a fejleményt is üdvözölnünk kell. Tehát ez most egy nyitó vagy egy záró jellegű intézkedés, piacnyitó vagy piaczáró. Pontosan értem, és ez egyfajta keretes szerkezete be is zárja az felszólalásomat, hogy olyan országokat próbálunk megcélozni, mint Kína vagy Brazília, és amint említettük ezt a szabadkereskedelmi megállapodásoknál is, a helyi gazdaságot, illetve a nemzeti gazdaságot kellene ösztönözni ezekkel az eszközökkel. Köszönöm szépen. Most eh, Dajcs eh, urat kérem eh, a Foglalkoztatási Szakbizottságból. Köszönöm a szót, a lehetőséget. Tisztelt elnök úr, <clears throat> engedje meg, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság előadójaként három pontban foglaljam össze a mai érdekes és értékes vitával, eszmecserével kapcsolatban a e, véleményemet, a e, véleményünket. Elsőként e, hadd emeljem azt ki, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság rendkívül fontosnak tartja, hogy a társadalmilag fenntartható közbeszerzés szempontjai a közbeszerzési folyamat minden fázisában figyelembe legyenek véve. Ezek a szempontok a közbeszerzési folyamat minden szakaszában érvényesüljenek. Másodikként ugyancsak fontosnak tartjuk azt rögzíteni, hogy lényeges, hogy a nemzeti és uniós munkajogi normáknak való megfelelés az biztosítva legyen a közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések meghatározásaként. Harmadrészt Kapcsolódni szeretnék mindahhoz, amit a bizottság képviselője eh, elmondott. Meggyőződéssel vallom, hogy eh, ha az egymással versengő általánosabb elvi, stratégiai szempontokat mérlegeljük, akkor ma a konzultációnk, a megbeszélésünk szempontjából legfontosabb szempont, hogy hogyan lehet a közbeszerzések rendjére vonatkozó szabályok módosításával, fejlesztésével a munkahelyteremtés, a növekedés gazdasági, gazdaság élénkítő céljait szolgálni. Nyilvánvaló, hogy erre kézenfekvő a válasz, hogy a versenyképesség javításával. E tekintetben rendkívül fontosnak tartom azt rögzíteni, hogy a versenyképesség nem csak meglévő szabályok javításával, hanem ma a versenyképességet rontó normák megváltoztatásával is javítható. Ennek megfelelően fontosnak tartom annak a kérdésnek a végiggondolását, hogy ma az Európai Unióban az uniós és nemzeti szabályozások tekintetében érvényesülő munkajogi normák mely, eleme az, mely elemei azok, amelyek rontják az európai és az Európán kívüli közbeszerzési piacon induló európai cégeknek az eh, érvényesülését. Eh, éppen ezért én nagyon határozottan eh, azt gondolom, hogy az a bizottsági javaslat, az a megközelítés, amely itt most a reciprocitás elveként lett megfogalmazva, mindenféleképpen egy támogatható, támogatandó megoldás az előbb említett gazdasági növekedést, munkahelyteremtést szolgáló célok elérése érdekében. Köszönöm a lehetőséget. Open debate in this uh, Akkor én megnyitom a vitát itt a bizottságban, és kezdjük a raportőrünkkel. Kaspari úr az EPP részéről következik. Öné a szó, Kaspari úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves képviselők, és köszönöm szépen a nagyon sok értékes gondolatot, illetve a szakbizottság, a más szakbizottságban dolgozó kollégák véleményét. Én nekem három megjegyzésem volna. Először is az, hogy az Európai Bizottság képviselő rámutatott arra, hogy 60 ezer munkahelyet érinthet ez a szabályozás pozitív módon. Ez a 60 ezer munkahely, amelyről a hatástanulmány beszél, nem feltétlenül helytálló szám, különféle opciókat vázol fel ugyan a, a hatástudomány, ám ez a számadat mindegyikben ugyanaz. Kérdésem az, hogy honnan származik ez a 60 ezer munkahely meghatározás. És miért van az, hogy a felvázolt alternatívákban mindig ugyanaz a számadat merül fel? Hogy lehet ez? Hogy, hogy jutottak erre a számra? Érdeklődéssel hallgattam azt a véleményt, hogyha az európai belső piac lehetőségét jobban ki akarjuk használni, akkor jobban kellene élnünk a lehetőségekkel, és a külföldi pályázók megfelelését jobban kellene vizsgálnunk. Az Európai Unióban nagyon nagy visszhangot vert a német vasút beruházása az Eurótunnelben, illetve választók körzetemben Kázrújban, amely a francia határ mellett van, illetve Elzász mellett, ahol sok német nyelvű ember él. Tehát a Franciaországban működő partnereink is sok esetben német nyelvűek, mégsem sikerült egyetlen tendert sem megtalálni, amelyet francia pályázó nyert volna, franciaországi pályázó nyert volna, ez is furcsa. És az elmúlt öt évben végül csak két pályázót, franciaországbeli pályázót találtunk. Úgyhogy a belső piaci főgazgatóságnak nagyon hálás volnék, hogyha ebben a témában nem némi magyarázattal élnének, mennyiben érvényesülnek a szabályok, és miért ez az eredményük. Az IMCO beli kollégám az 58-59-es cikkekről beszélt, azok értékeléséről, a közintézményekre vonatkozó szabályozásban érdekes volna ennek a pontosabb részteiről is hallani. Most azonban a konkrét kérdéseket engedjék meg, hogy feltegyem. Három kérdésem volna az első hozzászólóhoz. Először is az a benyomásom, hogy nagyon különböző nézeteink vannak arról, hogy az Európai Unióban a piacaink mennyire nyitottak. A számok itt nagyon-nagyon különböznek. És nagyon különböznek a megközelítési módszertanok Európában azok, és azt mondják, hogy 60, mások azt mondják, hogy 80 százaléka a közlekedési piacoknak nyitott Európában. Engem az érdekelne, van-e valamilyen ö, szám, vizsgálódás arról, hogy mennyire nyitott a közvetési piac Európában, illetve a világ más részein. Tehát a gyakorlatban is nyitottak azok a piacok, amelyeket elméletben nyitottnak mondhatunk, és ez, amikor az Európai Unióban azt mondjuk, hogy 80%-ban nyitott a közvetlenési piacunk, ám de facto nincs, nem kap külföldi pályázó szerződést, vagy a kínai piacról azt mondjuk, hogy teljesen zárt, és mégis tudjuk, hogy nagyon sok európai pályázó ö, tudott szerződéseket ö, szerezni, lehet, hogy a gyakorlat nem követi az elméleti emelben vázoltakat. Erről is kérem, hogy tájékoztassanak bennünket majd. Aztán az egyik hozzászóló beszélt, a közművek irányelv érintett cikkeiről. Nem kaptam adatot arról, hogy miért nem éltünk e két cikk lehetőségével eddig, egyetlen alkalommal sem. A 58-as, 59-es cikk alkalmazása miért nem, erre miért nem került sor? Már tíz éve rendelkezésre áll ez a rendelet, illetve ez az irányelv, egyszer sem éltünk ezzel a lehetőséggel. Miért nem? Vajon alkalmazhatatlan ez a szabályozás, vagy mi az oka annak, hogy nem alkalmazták soha két cikket? A harmadik kérdésem pedig, az Európai Bizottság érték a tervezett rendelet hatos cikkével kapcsolatban azt mondta 35-36 hat alkalommal alkalmazhatják ezt majd a, a becsléseik szerint évente. Honnan származik ez az, az adat, ez a becslés? Csak úgy a hasukra csaptak? Ez a 35-ös szám szerintem nem nagyon helytálló. Milyen értékelés alapján jutottak erre a számra? Ez van az első három kérdésem. A következő meg Beszéltek többen is, a harmadik hozzászóló beszélt arról, hogy pótlagos végrehajtási költségekkel jár majd a rendelet végrehajtása. Van ebestés arra, hogy mennyire magasak lesznek ezek a pótlagos költségek, hogyha az Európai Bizottság javaslata így kerül elfogadásra, milyen plusz végrehajtási költségek adódnak majd a tagállamokban, az önkormányzatoknál. Az ötödik kérdésem meg, vannak olyan tagállamok, amelyek már, amelyek, ahol már most is vannak áll, tagállami szabályok, amelyek révén kizárhatóak bizonyos pályázók. Van-e jogi értékelés ezekkel kapcsolatban? A két első előadó hogy látja, hogy a belső piaci szabályozással egy összeegyeztethetőek ezeket, vagy ö, jogi kételyeket felvetnek-e ezek a tagállami szabályozások. Tehát ez az öt kérdésem. Tehát, hogy hogyan, mennyire nyitottak a piacok, másodszorban a miért nem értek soha még az 58 és 59-es cikkel a vonatkozó irányelvben, aztán a hatos cikk miért mondja azt, hogy évente kb. 35-ször várják, hogy alkalmazzák ezt a rendeletet majd, negyedik az adminisztratív költségek, ötödik pedig a tagállami kivételes eljárások, kivételes szabályozások mennyiben felelnek meg a jogi alapnak. Well, uh... Köszönöm. Remélem, hogy a bizottság bőszen jegyzetelt. Most meghallgatjuk az árnyék előadókat, viszont korlátoznom kell a hozzászólási időt mostantól kezdve, mert az a veszély fenyeget bennünket, hogy csúnyán kifutunk az időből. Gianluca Susta következik először. Grazie. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm eh, az összes eh, vendégünknek az előadást. Nagyon átfogó képet kaptunk tőlük, bár nem értek mindennel egyet, amit mondtak. Továbbra is meggyőződésem, hogy eh, szülessen, tovább mennyire fontos, hogy szülessenek ilyen jogalkotási kezdeményezések. Emellett eh, szerintem az európai gazdaságra és annak versenyképességére kell koncentrálnunk. Hogyha megnézzük ezeknek a jogszabályoknak a komplexitását, az administratív, bürokratikus terheket, ugye ezzel foglalkozunk állandóan, viszont a következményeket majd csak később fogjuk látni. Eh, a polgárokra kell odafigyelnünk, a kisvállalkozásokra, nem pedig az adminisztrációkra, az igazgatási szervekre. Tehát nekünk ez a feladatunk. Nem tudom egyébként, hogy van-e igazi alternatívája annak, amit mi itt tervezünk. Mit teszünk a többi ország protekcionista kezdeményezéseivel. Mi nem elefántcsontoronyba élünk, tehát az, hogy mi nem vagyunk protekcionisták, de mindenki más az, az káros számunkra. Azt kérjük ezektől az országoktól, hogy nyissák meg ők is a piacaikat. Kezelnünk kell a piac torzító intézkedéseket. Beszéltek itt a legjobb gyakorlatról, arról, hogy egyes tagállamok milyen politikát folytatnak. Engem érdekelne a legjobb gyakorlat, mert azzal érdemes lenne többet foglalkoznunk. És eh, Wolcox eh, professzorhoz egy további kérdésem van. Nem tudom, hogy egyetérte azzal, hogy automatikus legyen a kizárás egy, eh, egy pályázatból, és hogy ezt hogyan lehetne kezelni. Aztán van egy kérdés a foglalkoztatással kapcsolatban. Én 60 ezer munkahelyről tudtam, nem 600 ezerről, ami egy nagyságrendi különbség. Persze 600 ezer munkahely rendkívül jó lenne, gyakorlatilag egy önmagát tápláló pozitív folyamatot indíthatna be egy ilyen foglalkoztatási helyzetjavulás ennyit akartam mondani. Nyilván az imkósok, illetve Daniel Kaspari már mondtak hasznos dolgokat, amiket nem akartam megismételni. Kazak az úr az Aldétól. Köszönöm szépen, én is, én is szeretnék köszönetet mondani minden felszólalónak, aki megszólalt ebben a nagyon érdekes vitában. Különösen az Alstom francia társaság képviselőjét találtam az ő előadását érdekesnek, illetve a német szakértő előadását. Néhány észrevételem lenne a kérdéssel kapcsolatosan. A közbeszerzés természetesen mindig is nagyon komplex kérdéskör volt. A bizottság szeretné előmozdítani a liberalizációt, a harmadik országok közbeszerzési piacára való bejutást, bár ezek a piacok még nagyrészt zártak az EU cégei előtt, még ha azok nagyon versenyképesek is a gyógyszeripar, a közlekedésipar, az építőipar területén. Eddig még nem volt átfogó közbeszerzési politikája erre a területre az Európai Uniónak, ezért üdvözlöm, hogy az Európai Bizottság ilyesmivel szeretne kísérletezni vagyis hogy nyomást helyezzen azokra az országokra, amelyeknek a közbeszerzési piaca az Európai Uniós cégek előtt még mindig zárt olyan időszakokban, amikor a feltörekvő piacok egyre fontosabbá válnak, egyre lényegesebb, hogy hozzáférést kapjunk ezekhez a piacokhoz. Ezért a kölcsönösség mellett szeretnék én is érvelni a 811 es cikk alapján, aztán a hatodik cikk beszél arról, hogy az EU hitelessége hogyan alakul a protekcionizmus elleni harcban. A bizottsághoz szeretnék ebben az értelemben egy kérdést intézni arról, hogy nem hiányzik-e a megfelelő kölcsönösség a harmadik országok korlátozó intézkedéseinek összefüggésében, hogyan szeretnék megoldani ezt a helyzetet a nemzetközi normák összefüggésében, és a bizottság hogyan tudja feltárni az EU-s termékek, szolgáltatások elleni diszkriminációs gyakorlatot, illetve hogyan tudják számszerűsíteni vagy eh, mérni ezt az aránytalanságot vagy kölcsönösség hiányát. Úgy gondolom, hogy egy jól kiegyensúlyozott rendelet, egy jól megfogalmazott eh, rendelet eh, támogathatja az újraiparosításra vonatkozó stratégiát. Ebben az értelemben szeretnék majd az előadóval együttműködni, biztosítandó, hogy ezek az elemek is megjelenjenek a rendelet végső szövegében. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Jánik Ládó az öldek részéről a következő. Uh, Köszönöm, uh, elnök úr. Elnézést kérek, hogy nem vehettem részt itt a szakértők meghallgatásában, de Güt biztossal volt egy találkozónk. A, említették itt az Alstom, Alstom bemutatóját, és abban szó volt arról, hogy különösen a vasúti piac 100%-ig zárva van egyes országokban. Az én kérdésem az, hogy az Alstom mennyire tudja kihasználni a közbeszerzéseket Franciában, Franciaországban, vagy e, Németországban. Közbeszerzések nélkül az Alstom Alstom lenne. Mit értek ez alatt? Nyilván egy ilyen áttekintés lehetőséget ad a reciprocitás növelésére, amivel egyetértek de most, amikor ki vannak vérezve az államok, akkor át kell gondolni azt, hogy eh, a közbeszerzések valóban az iparpolitikánk része is, e, és hogy az iparpolitikánkat milyen módon akarjuk előmozdítani. Mert erről szólt korábban a közbeszerzés, hiszen az az adófizetők pénze, azt alkalmazták arra, hogy egyes, egyes ágazatok fejlesztésére. Nem feltétlenül arról szólt ez, hogy a rokonoknak szétosztom a közbeszerzési eljárásokat, hanem valami nemesebb elvek voltak e mögött. És hát ugye például az Alstom a napenergiában egy új Made in, Made in Európa dolgot hozott létre, a kínaiakkal versenyezve. Nyilván előfordulhat, hogy támogatni kell ebben az Alstomot, Eh, emellett eh, beszélünk arról, hogy eh, támogatni kell a KKV-kat, a mikrovállalkozásokat, néha akár a nagy multinacionális cégek rovására is. Felmerül a kérdés, hogy a helyi tartalom fontos-e, azt elő lehet-e írni. A helyi tartalmat egyébként minden európai ország előírja, Franciaország is, meg a Németország is. Ugyanakkor a nagyiparpolitikában ez nem jelenik meg. Tudom, hogy az Alstom mit, miről beszél és mit akar, de azt, tudom, hogy a köz, azt is tudom, hogy a közbeszerzés nélkül az Alstom nem lenne ott, ahol most van. Uh, Helmut Scholz. Helmut Scholz a GUE részéről kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyet értek több képviselőtársammal, és köszönöm az előadásokat is, ezekkel is jó részt egyetértek. A, és általában az indítatással, amely miatt e témával foglalkozunk. Nagyon komplex téma ez szerintem is, és kiegészítve a már elhangzottakat, én három vetületét vetném fel ennek a kérdéskörnek, amelyről szerintem nem esett kellőképpen szó. Egyrészt demokrácia kérdéséről beszélünk. Multilaterális és plurilaterális, meg kétoldalú kapcsolatrendszerekről beszélünk a közbeszerzési eljárások tekintetében. Ez azt is jelenti persze, hogy az érintetteket, tehát az érintett vállalatokat, meg a fogyasztókat is komolyan kell vegyük, azon kérdések értékelésében, hogyan tudjuk a megfelelő teljesítményeket és javakat elosztani közöttük. Nagyon komplex téma ez, abban a tekintetben is, hogy ez az irányelv mennyiben függ össze a koncesziós irányelv tartalmával. Itt kapcsolódnak ehhez a belső piac kérdéseivel, tehát a belső piacon folyó kereskedelem kérdéseivel is, és meg kell mondjam nagyon határozottan, hogy a demokratikus aspektusát nem látom megjelenni, vagy problematikusnak tartom ennek a módszert annak. Ezért vagyok, szerintem ezért kéne nagyon körültekintően foglalkozni ezzel a tervezettel, mert veszélyeztethet bizonyos olyan kérdéseket, melyek az állampolgárok a helyi szinten való beleszólását, az ügyek, a szolgáltatások megszervezésébe való beleszólását érintheti, akár negatív módon. Ebben az értelemben az, amit Heinrich úr mondott, bizony komolyan veendő. Vajon a jelenlegi helyzetben egy önkormányzat, vagy egy regionális önkormányzat, vagy a akár egy európai tagállam, mennyire képes még a globális versenyben, ha a nyitottság elvét továbbra is fenntartjuk, mennyiben képes megszervezni ezt a versenyt a saját területén. A közbeszerzések kiadására vonatkozó irányelv mennyiben ad lehetőséget az érintett ágazat ellenőrzésére. Beszéltünk a vasút ágazatról, a repülőgép gyártásról, de akár a vízgazdálkodás, energiagazdálkodás tekintetében az eddigi bizottsági javaslat nem veszi figyelembe ezeket a szempontokat kellőképpen. A második aspektus a bürokrácia kérdése, a multilaterális és plurilaterális rendszerekben. Ez azt jelenti magyarán, hogy ha Kínára gondolunk például, amely 1,3 milliárd lakossal bír, hogyha ők is az ő önkormányzataiknak meg akarják lehet adni a lehetőséget, akkor ugyanezen szabályozást kell, hogy megvalósítsák, amelyet mi. Na most az, az arányosság, illetve a koncesziós szerződések kiadása meg a közbeszerzési eljárásra vonatkozó irányelv, ezek egymást kölcsönösen korlátozó hatásokkal is bírnak. És ez a harmadik szempontból felveti a kérdést a javaslattal szemben, tehát a, és ez kapcsolódik a fejlettősi szakbizottság véleményéhez, tehát hogyha egy általános foglalkoztatási célú irányelvet vázolunk fel, akkor az egyetemleges jellegét is vizsgálni kell, azaz a fejlődő országok érdekeit is meg kell jeleníteni egy-egy ilyen szabályozásban, és ez sem, erről sem szabad megfeledkeznünk. Well, I don't, uh... Nos, Marian Fernész uh, kolléga. Köszönöm. Uh, én Janik Zsadó kérdését nagyon érdekesnek tartom. Vár, várja, várja. Majd később. A közbeszerzést az iparpolitika eszközének kell tartani. Én ezt támogatom. Támogatom azt, hogy vásároljunk európai terméket, támogatom azt, hogy támogassuk a KKV-kat, de a kérdés nem ez. A kérdés eh, az az, hogy nekünk van egy nyitott piacunk, eh, ezen belül a közbeszerzési piac, és aztán jönnek azok a cégek olyan országokból, ahova a mi cégeink nem mehetnek be. Ez egy nagyságrendi különbség. Eh, Zsadó úr, mikrofon nélkül. Igen, de a piac nyitva van, ugye? Ebben egyetértünk. ami egyébként szerintem nem volt jó politika, nem egy megfelelő helyzet, sem növekedési, sem gazdaságfejlesztési, sem munkavállalói szempontból nem jó a mai helyzet. Én csak annyit akarok mondani, hogy a világversenyben, a globális versenyben meg kell nézni persze a közbeszerzéseket, de hogyha nyitott a piac, akkor legyen a konkurencia verseny méltányos és tisztességes, már pedig most nem az. Nagyon komoly követelményeket támasztunk az európai cégek felé, ugyanakkor jönnek olyan termékek, amelyeket olyan országban gyártanak, ahol nincsenek ilyen szigorú igények. Amikor mi máshol fektetünk be, akkor szintén teljesítünk fontos követeléseket és szabályokat. Én csak annyit akarok mondani, hogy ugyanez igaz a közbeszerzési piacra is. Egyes országok, amelyek nem nyitottak, most ki kell nyitniuk a piacukat. A reciprocitás persze az nem azt jelenti, hogy minden problémát megoldunk de az első kérdés az az, hogy a kereskedelemben legyen-e reciprocitás, igen, vagy feltétlenül legyen, még akkor is, hogyha e, úgy gondoljuk, hogy egyébként a közbeszerzés az az iparpolitikának a része is. Jó, térünk vissza a felszólalóinkhoz, illetve az előadóinkhoz. Eine ganz kurze Bemerkung, ich bin... Egy nagyon rövid megjegyzés. Én a belső pénz szakbizottságban vettem részt e munkában. Eleddig nem vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy van-e értelme, vagy nincs ennek az egésznek. A meghallgatás ugye azt a célt szolgálná, hogy eldöntse bennünk ezt a kérdést. Ám veszélyesnek tartom, hogy ezt a kereskedelmi és belső piaci témát túlterheljük olyan témákkal, amelyek nem erre az asztalra valók. Például nagyon támogatom azt, hogy az önkormányzatok bizonyos ö, kiírásokat, ö, pályázatokat az állampolgárokkal megvitassanak a lakosokkal. Nem minden témában, nem minden ágazatban, de ahol lehet, körű közvita előzze meg a pályázati kiírás, és ehhez igazítsák annak feltételeit. Ha a jövőben szociális, ökológiai és innovatív kritériumokat is meg akarunk jelenteni, akkor még fontosabb lesz ez. Ám hogy ezt hogyan szabályozzuk, kedves Scholz kollega, hogy ezt szabályozzuk ezt helyi szinten, azt az önkormányzatok döntsék el, és ne Brüsszel. Ez nagyon fontos számomra, hogy ez a decentralizált döntéshozatali eljárás fennmaradjon. Tehát ne Brüsszel döntse el, hogy az eljárás olyan történjen, nem helyben, ott önkormányzati szinten a lehető legdemokratikusabb módon. Ebben egyetértünk. Uh, Köszönöm szépen, akkor adjuk vissza a szót az előadóinknak. Szeretnének -e reagálni esetleg a kérdésekre vagy fenntartásokra, amelyeknek hangot adtak a jelenlévők. Mivel a bizottság is uh, megszólítatott uh, sok kérdésben, akár a foglalkoztatottsággal kapcsolatosan is, azzal kezdeném, hogy megadom három percben, és nem többen a szót a bizottságnak, hogy reagáljanak az elhangzott eh, kérdésekre. Thank you, Professor Maria. Will... Köszönöm, professzor úr. Nagyon eh, rövidek leszünk, hiszen látjuk is, hogy mennyire szalad az idő. Több kérdést feltettek eh, azzal kapcsolatosan, hogy honnan jönnek a számaink. A foglalkoztatással foglalkozó számok extrapolációból származnak, amit mi többlet exportra vonatkozó számításokból nyertünk. Tehát a várható exportot számoljuk ki, és megpróbáljuk megbecsülni, hogy hogyan alakulnak a számok. Ez nem atomfizika, nagyon konzervatívak vagyunk mert eh, nem akartunk felfújt számokkal dolgozni, ez az a minimum, amiben biztonságosan eh, megegyezhetünk, és ez a javaslat kiindulási alapja. Az 58-59. cikkről is volt egy eh, kérdés, hogy miért nem használtuk ki. Az egyik válaszunk az, hogy mert nem tudjuk, hogy ez hogyan kellene, láthatják, hogy nincsen végrehajtási szabály erre a cikkre vonatkozólag, illetve ezekre a cikkekre vonatkozólag. Úgyhogy ez egyfajta politikai kompromisszum volt, annak az eredménye ez a cikk, de nem tudunk rá operatív módon hivatkozási alapként támaszkodni. És ennek természetesen van egy európai szintű dimenziója is, amit eh, nem tartalmaz a, a közszolgáltatásokra vonatkozó rendelet. Ami a kölcsönösséget illeti, ez nagyon érdekes kérdés. Bele kell ásnunk magunkat az adott ország törvényeibe, és meg kell vizsgálnunk, hogy mi a tényleges helyzet ott a terepen. Nem tudjuk ezt a munkát nagyon gyorsan elvégezni, hiszen nagyon sokféle tényadat áll rendelkezésre, a rendszerrel kapcsolatosan, de hogyha jogira kötelező érvényű döntést szeretnénk hozni, akkor valamiféle kutatás szükséges, ezt megalapozandó. De ez a gyakorlatoknak és a, a törvényeknek a megvizsgálását illeti, hogy mit mondanak a könyvek és mi történik a gyakorlatban. Aztán a nemzeti kivételekről is volt szó, ez inkább a belső piacra vonatkozó kérdés, illetve a 35-55 eset, amit a hatodik cikkel kapcsolatosan, amire számítunk. Csak nagyon röviden, volt egy kérdés a tagállamokkal kapcsolatosan, akik ezzel kapcsolatosan jogszabályokat alkattak, amelyek elsősorban a piaci részvételre összpontosítanak a bizottság, úgy gondolja, hogy ez bizonyos mértében problematikus, mert ez azt jelenti, hogy különböző rezsimek alkalmazandók különböző tagállamokra nézve a belső piacon. Pontosan ezért tettük ezt a javaslatot, elnök úr, és ezért szeretnénk valamiféle rendet tenni a házunk táján, a belső piac házatáján, Belső piaci szempontból nagyon fontos ez a fajta harmonizáció, és hogy minden tagállam hasonló szabályok szerint dolgozzon. Kaspari úr feltette a kérdést, hogy hogyan jutottunk arra a megfontolásra, hogy 35-től 50-ig számítunk értesítésekre éves szintén olyan cégektől, akik ki szeretnék zárni a külföldi ajánlattevőket. Nem akarok a részletekbe bocsátkozni, de mint már korábban is elmagyaráztam, csak 7%-a évente a szerződéseknek kapcsolódik a hatos cikk szerinti eljáráshoz. Tehát megvan a lehetőség a helyi társaságok, illetve ajánlatkérők számára, hogy a külföldi ajánlattevőket kizárják. Sok esetben a helyi ajánlatkérők nem fogják előre kizárni bizonyos szektorokban a külföldi pályázókat, számítástechnika, orvosi berendezések, gyógyszerek, ezeken a területeken nem számítunk arra, hogy kizárják a külföldi pályázókat, hiszen sokszor a legjobb termékeket, legjobb ajánlatokat külföldről kapják, ez az egyszerű magyarázat. Tehát úgy számítunk, hogy csak kb. 50% lesz azoknak az eseteknek a száma, amikor nem használnak kizárást, és a 3,5 százalék, tehát a 7 százalék fele lesz az, ahol kihasználják ezt a lehetőséget. Egyébként azt gondolják, hogy ez túl bürokratikus és késleteti, vagy elhúzza a beszerzési eljárás. tehát a becsléseink szerint körülbelül 15-20 százalékban fognak úgy dönteni a helyi ajánlatkérők, hogy kizárják a külföldi ajánlattevőket a szerződéskötési eljárásból, és persze ehhez kell nekik konzultálniuk a bizottsággal, így jött ki a 35-ös és 50-es tartomány. Köszönjük ezt a tisztázást. Most megeljött megint az ideje, hogy ugyanabban a rendben, ami hozzászólóink következzenek, mármint az előadók, Nigli úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Leszek, hogy bátor és Molière nyelvére hagyatkozom, hogy most ne angolul beszéljek. Ezzel is talán kicsit kis változatosságot hozok a dologba de románsul, tehát a svájci románs nyelve nem fog beszélni, azt megígérem. Tehát örülök annak, hogy egy pontban úgy tűnik mindenki egyetér, és ez pedig az, hogy a helyzet nem teljes mértékben kielégítő jelen pillanatban. Ám haladnak a dolgok, azért ebben is egyetértős látszik kialakulni. És ha megengedik, azt is hozzátenném, hogy a változás éppen tegnap állt be a VTO körében, tehát a külső tényezők is változnak, az, az, hogy az a tény, hogy rendelkezésre az új eszköz, a GPA, megváltoztatja a nemzetközi közbeszerzés teljes környezetét, az egész tájképet, és egyszerűbbé teszi annak a szerepnek a vállalását, mely révén jobban megjósolhatóvá akarjuk tenni ezt a, ennek a rendszernek a működését, meg, és meg akarjuk nyitni a piacokat. Nos, hogy de facto vagy de jóra legyenek nyitva a piacok, nos, ez egy elég bonyolult kérdés, nem, csak, nem szabad csak jogi szempontból vizsgálni, nem is lehet. Az, hogy de jóra zárva van a piac, az azt jelenti, hogy de facto nem lehet belépni, persze, hogy nem. A nagy e, európai piacok bent vannak olyan piacokon is, nagy európai cégekben vannak olyan piacokon, amelyek de jóre zártak. Ez rendben van-e így? Nem feltétlenül. Nyilván jobb lenne, hogyha olyan irányba mozdulnánk el, ahol a, például az VTO-n belül sikerülne elérni a piac nyitását. E, na most mi a piac értéke? Beszéltünk a gyorsan fejlődő országokról, e, a WTO e, alá tartozó országok közbeszerzése évente olyan 1600 milliárd dollárra tehető. A tanulmányaink és ezek konzervatív tanulmányok azt mutatják, hogy körülbelül 1000 milliárd dollár van ezek közül, illetve azzal növelhető a közbeszerzés, hogyha a a fejlődő országok, illetve gyorsan fejlődő országok is csatlakoznának ehhez. A 95-ös megállapodás az nem jó mindenkinek, hozzá kell igazítani a jelenlegi piaci körülményekhez. Hogyan lehet felvenni a harcot a protekcionista tendenciákkal, nyilván többoldalúan is lehet a GPA-val, Eh, amely szerintünk egy jobb válasz. Eh, na most eh, ott van a Buy American, az amerikaiak ezzel próbálkoztak, vegyenek amerikai terméket, meglátjuk. Ami az ipari kapacitásra gyakorolt hatást, illetve a foglalkoztatási hatást illeti, a nagy közbeszerzéseket gyakran felosztják kisebb részekre, ami nyilván e, jó a nagy cégeknek is, meg a kisebb cégeknek is. E, lehet itt e, egy win-win helyzetet elérni. Van egy nagyon érdekes trend. Az elnök úr figyelmeztette a felszólalót, hogy legyen fejezze be hamarosan, aki ezt meg is tette. Következő. Ölkó professzor, három percben, ha lehet. Köszönöm, elnök úr. Kaptam kérdést Kaspari úrtól, hogy nyitottak-e a piacok, vagy sem most. Hát, ha megnézzük a számadatokat, a határon átnyúló ö, közbeszerzéseket illetően, azt mondjuk, hogy 4-5 százaléka a közvetítőseknek szerződik külföldi szállítóval. Persze, ha, ha beleszámítjuk a leányvállalatokat, és akkor 14%-ra megy föl ez adat. Ha a globális adatokat nézzük, akkor kb. ennyi adódik. Ugyanakkor az egyes ágazatokat külön vizsgálva, mert hogy más kép alakul ki, A nagy szerződések, mondjuk egy vasúti nagy beruházásnál, amely több milliárd euróra rúghat, egy-egy ilyennek, szerződésnek nagy hatása lehet a, a versenyképességre. Tehát nincs egy egyszerű válasz erre a kérdésre. Meg kell nézni a globális számadatokat is egyben, meg a, az egyes ágazati eh, részleteket is. Arról beszélt, hogy, hogy a rajnál nem, mintha nem mennének át a szerződések az ön választók közvetében. Hát ez egyszerű válasz erre, hogy nem lehet szavazatokat szerezni azzal, hogyha külföldi, ha adófizetők pénzéből külföldi vállalatoknak fizetnek. Ez sajnos Európában is így van, ahol máshol is, ahogy máshol is, a közbeszerzések sajátságos piaca így működik. Csak úgy lehet ezen változtatni, hogyha egyrészt liberális politikában közmegy egyedés alakul ki, mindenfél részéről, és a, nemzeti ide, a vállalatok nemzeti identitása felhígul, úgymond. Ez a belső piacon alakulóban van, az EU-n belül azért van nagyobb verseny, mert az nemzeti cél vezérvállalatok és a tagállami iparpolitikák szétaprózódtak, illetve feloldódtak egy egységes piacban. Hogy a GPA alternatíva, az feltehető kérdés, Azonban az mindenképp elmondhattuk, hogy a GPA belépési pontot jelent a fejlődő országok számára. A reform előtt ez nem állt fenn. Biztosan az, hogy a, ha a fejlődő országok átláthatóbb közbeszerzési eljárásokat látnak fel, az nekik is jó lenne létfontosságú számunkra, ám eleddig a fejlődő országok nem igen hallottak erre, mert nem látják ennek kölcsönös hatását. Tehát ebben egy veszély rejlik, ha az Európai Unió próbálja rászorítani a fejlődő országokat ezen szabályok elfogadására, míg ezeket úgy látják, hogy mindez csak a, rec, a kölcsönös piacra jutásról szól, és semmi másról. Talán a, a, a bizottság tárgyalói tehetnék világossá a fejlődő országok számára, hogy nem ők a fő célba vetjei ennek a szabályozási csomagnak. Ám a közbeszélésekben az átláthatóság mindenképpen fontos szempont. Más több időm nincs további kérdésekre válaszolni, úgyhogy itt abba is hagynám. Thank you, next. Köszönöm szépen. Következő Hendris úr. Herr Kaspari, hát... Kaspari úr kérdéssel élt, hogy milyen az igazgatási költségek növekménye mekkora lehet. Hát Kaspári úr, statisztikai vizsgálat meg elemzés nincs ezen a területen, amely pontosan bemutatná, hogy milyen költségek adódnának a közbeszerzési eljárás bonyolultsága miatt. Ám éppen arról beszéltem, hogy el, most úgy áll a helyzet, hogy a, a közbeszerzések kiíró hatóságai saját szakembereket kell alkalmazzanak, akik kizárólag ezzel a jogterülettel foglalkoznak, mi több bonyolultabb kiírásoknál drága, költséges ügyvédi irodákat is be kell vonjanak a folyamatba. Úgyhogy az igazgatási terhek nagyon nagyok, és az is bizonyan mondható, hogy a rendelet révén nem lesznek ezek sekélyebbek. Ám szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy egy érvre reflektáljak, amit a, bizottság első, bizottságbeli első hozzászóló vetett fel, hogy mi lenne ennek a rendeletnek, ennek a szabályozásnak a hatása a pályázat kiírókra. Hát nem lesz ez olyan, nem eszik olyan forrónak ását, mondta kvázi, mert hogy viszonylag ritkán kell adódik az a helyzet, hogy alkalmazni kell ezt a rendelet, ezt a rendelkezést. Hát hadd adjak egy példát hogy az építési beruházásokról. Az 5 millió szintet nagyon könnyű elérni. Mondjuk egy, egy kórház bővítési építésnél, vagy egy, egy kastély restaurálásnál nagyon hamar elérjük az 5 milliós küszöbből. És ugyanakkor a, a, egy fővállalko, különféle fővállalkozók között osztják szét általában az ilyen szerződéseket, és ezek a rész beruházókat is európai szintű közbeszerzési eljárás alapján kell pályáztatni, amiből az adódik, hogy ebben az esetben alkalmazni kell a rendelet eszközeit, szembe kell néznünk ezzel a kötelezettséggel, és a mi közbeszerzési eljárásunkra való hatása nagyon nagy, és sokkal nagyobb a lehetősége ennek, mint az első pillantásra tűnik. Köszönöm. Finally... És végül Berzse úr következik. Igen, elnök úr, először is Kaspari úr kérdezett valamit azzal kapcsolatosan, hogy az európai piacok vajon nyitottak, vagy zártak, és van valami, ami nagyon hasznos Európában, hogyha valaki bármikor meg szeretné tudni, hogy melyek, mely közbeszerzési piacok nyitottak számára, csak meg kell vásárolni a GOCE-et, és ebben megvan a listája az összes nyitott piacnak. Ez egyébként nagyon transzparens megoldás. Japánnal kapcsolatosan például nem létezik ez az eszköz, ez volt a mi problémánk, és már csak nyilvánosságra hozatal révén is tudtunk nyomást gyakorolni Japánra. Nyilván nem tudtunk ebben nyerni, de ez a japán kultúrában nem létezett ez az eszköz, és ilyenkor nincsen esély a pályázatokon való részvételre. Tehát de jóre attól, hogy az ember még részt vehet, vagy nyerhet egy ilyen pályázaton, attól még nem biztos, hogy ténylegesen is, hiszen lehet, hogy a technikai feltételeket másként szabják meg. Lehet, hogy nem hatékony a belső piac Európában sem, de pontosan ez volt az a téma, amit megbeszéltünk az előbb. Azt gondolom, hogy de asszony válaszolt a kérdésre, nekem semmi problémám sincs azzal, hogy a közbeszerzést úgy értelmezzük, mint ami az iparpolitikának az egyik eszköze. Persze csináljuk, csináltuk eddig is. Én az előadásomban azt mondtam csak, hogy a nagy szereplők és nem Maliról, meg felső voltáról beszélek, ha Burkina Faso elnézést most már úgy hívják, tehát nem a nagy nem ezekre az országokra gondolok, hanem azokra a nagy, gyorsan fejlődő országokra, amelyeknek vannak nagy cégei, és ezeknek a nagy cégeknek már nincs szükségük különleges támogatásra, mint ahogy nekünk sincs. Tehát eh, hagyjanak bennünket ugyanúgy versenyezni az ő piacukon, mint hogy ők eh, versenyezhetnek a mi piacunkon, mert nem igazságos az, hogy ők idejönnek, miközben mi nem mehetünk eh, oda. Ráadásul az ő árszintjeik nem ugyanazt jelentik a mi árszintjeinket, mint, mint, mint a mi árszintjeink. Tehát én nem akarom megkérdezni azt, hogy a közbeszerzést az iparpolitikában használjuk, mint eszközt. Itt nincs ellentmondás köztünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, le kell zárnunk ezt a vitát, és kérdezem a jelentéstevőt Kaspar Jurat, hogy le szeretne még szólni. Igen, elnök úr, nem más, mint hogy megköszönjem a hozzászólásokat, meg az előadók munkáját. A jelentéstevő árnyék előadó a munkáját a többi szakbizottságból, meg a miénkből. Nagyon sok mindennel gazdagodtam. Örülök. Örülnék annak, hogyha megint naprendet űznénk ezt a témát, és ott tovább haladhatnánk ezzel a dologgal. Köszönöm még egyszer, hogy alkalmat biztosítottak ennek a megvitatására most. Köszönöm. Ezzel egyetértünk mindannyian, azt hiszem, hisz éppen ez az ilyen meghallgatások célja. Köszönöm vendégeinknek, Lépjünk tovább rendünkön. I will allow a couple of minutes for our guests to leave. Néhány percet uh, engedjünk meg vendégeink távozására. Please, uh, the continuations of conversations outside, please. Kérem, kint folytassák a beszélgetéseket, ne itt bent. This is a, an opinion. Egy vélemény, amit tárgyalandók vagyunk, egy ITRE jelentés tárgyában. A jelentéstevőnk de Szárnez asszony. Első eszmecsere ez, és megadom neki a szót, hogy vezesse be, vezesse fel a témát. Kérem, üljenek már le. Euh, Köszönöm, elnök euh, úr. Megpróbálom gyorsan elmondani ezt a témát. Euh, ez egy első eszmecsere. Engem igazándiból az érdekelne, hogy mit gondolnak a kollégák, a frakciók árnyékelőadói, illetve a bizottság többi tagja egy olyan témáról, amely egyébként kapcsolódik az előző témához, mert ugye a 11-es napirendi pont Európa újraiparosításáról szól. Együtt kell tehát a helyzetelemzést elvégeznünk, hogy legalább abban egyetértsünk. Nézzük meg a helyzetet E, és azt látjuk, hogy 10 e, millió ipari munkahely szűnt meg Európában az elmúlt 20 évben, és az elmúlt három évben 10%-kal csökkent az ipari teljesítmény, és elvesztettünk 3 millió munkahelyet. Tehát ez az, amit e, nem szabad elfelejtenünk. Európa ipartalanodik, miközben az egész, ország, az egész világ iparosodik. <clears throat> Tehát ez is egy olyan dolog, amivel nem lehetünk elégedettek. Nem szabad fatálisan nézni ezt a dolgot. Európai akaratra van szükség, politikai akaratra, európai politikai akaratra, és és egy iparosítási politikára van szükség európai szinten, közös politikára. E, örömmel láttam a bizottság szövegét, amely néhány jó irányt mutat. E, ezek közül kiemelném azt, hogy új ipari ágazatokra szeretne odafigyelni az ipar, e, a bizottság, olyan új ágazatokra, ahol bekövetkezhet egy új, fenntartható újraiparosítás, és én ezt fontosnak és érdekesnek tartom. Ugyanakkor van néhány olyan ágazat, ahol Európa élen jár, stratégiai ágazatokról van szó, repülőipar, vegyipar, gyógyszeripar, autóipar, ezek olyan iparok, iparágak, ahol Európa nincs lemaradva ahol valójában megőrizte Európa a csúcs technológiás előnyét e, az bizottság által azonosított prioritásokon kívül én gondolnék a telekomra, még a nagy infrastruktúrákra, nyilván tudom, hogy ez nagy beruházásokat igényel. E, tehát én azt gondolom, hogy az energiaszektor például egyértelműen egy stratégiai szektor, akkor amikor látjuk, hogy az energia ára növekszik, és mi pedig azon igyekszünk itt, hogy közös energiapolitikát alakítsunk ki, csökkenjen az energiaszámla, aztán beszélhetnék még az agrárélelmiszeri ágazatról, amely megint csak fontos szerintem. Eh, ott fontos a minőségre odafigyelni, illetve a nyomók követhetőségre. Aztán ide sorolnám még mindenképpen a hadipart is, ami, ami fontos a jövő szempontjából is. Most pedig megvizsgálnám azt, amit eh, tenni lehet, és ez korán sem taxatív felsorolás. Először is eh, pénzkérdésről van szó, eszközökről be kell fektetni, hogyha megnézzük a nagy infrastruktúra beruházásokat, amelyekre szükség van az elkövetkezendő évtizedekben, akkor az ezer milliárdos tétel már önmagában e, nyilván tudjuk, hogy ismerve az MFF-et, hogy mik lesznek a problémáink, és látjuk azt, hogy ez inkább csökken, mint növekszik. E, tehát Szerintem oda kell figyelni ezekre a nagyberuházásokra, mert ez egy jó út előre. Aztán felmerül a vállalkozások finanszírozásának ügye, és azon belül is a KKV-k finanszírozásának az ügye, mert ők nem jutnak banki hitelhez, vagy legalábbis nem könnyen jelenleg. Tehát a banki hitelekkel van probléma, a bankokkal, illetve azok állapotával Eh, a bankoktól a reálgazdaságba irányuló pénz eh, egész egyszerűen nem elég ahhoz, hogy a KKV-k életbe maradjanak ez megint egy érdekes kérdés, vagy az EIB, vagy pedig valamelyik más bank, befektetési bank, vagy valamelyik más bank megoldhatná ezt a problémát. Aztán a kutatási és innovációs politikánkat is át kell gondolni, hogyha Európa az iparpolitikában előnyt akar kicsikarni, vagy megőrizni, akkor az innovációra oda kell figyelni. Szerintem nincs olyan ipar kutatáspolitikánk, amely elégségesnek nevezhető, nem költünk elég pénzt a kutatásra sem. Tehát én azt gondolom, hogy közös célokat és közös finanszírozást kell megvalósítani európai szinten, hogy előre vigyük a kutatást. Vannak jó hírek is, de mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy például a szellemi tulajdonjogokat biztosítsuk a cégeink számára, illetve azoknak a védelmét. Gondolkozni kell azon, hogy egyes stratégiágazatokban ki kell alakítani nagy európai cégeket, nem tudom, hogy a verseny hatóságok jelenleg engedélyeznék-e egy Airbushoz hasonló cég kialakítását, de én azt gondolom, hogy egyes ágazatokban szükség lehet erre. Nagyon sajnálom, hogy az EADS és a, a British Aerospace fúziója nem valósult meg például a hadiparban. Kicsit jobban át kéne gondolni ezeket a dolgokat. Nagy európai bajnokokra, világméretű nagy cégekre van szükségünk itt a, ahhoz, hogy az európai ipar sikeres legyen. Eh, emellett az eredeti jelölést eh, jobban eh, kellene garantálni. Ismerjük például a mostani agrárélelmiszer botrányt is, tehát eredet megjelölés és nyomon követhetőség mind a kettő fontos. Beszéltünk az előbb éppen a közbeszerzésről, illetve a reciprocitásról, nem akarom megismételni, azzal is foglalkozni kell. Emellett offenzíva politikára van szó a jövő ágazatjának kiválasztásakor, kutatás kérdésében, a KKV-k finanszírozását megismétlem, és vannak defin, defenzív szakpolitikai lépések is, amelyeket meg kell tennünk. Nálunk bizonyos dolog sok időbe telik, míg más országokban sokkal gyorsabban lehet bizonyos ügyeket elintézni, ez eh, megint eh, eh, versenyhátrányt jelent. A monetáris dömpingről is beszélni kell, amely a versenyképességhez kapcsolódik úgy általában. A munkaidő például ezek megint olyan kérdések, amelyek teherként jelennek meg az európai ipar számára, és hát ott vannak a normák a, a törvények, a jogszabályok. Nekünk itt Európában az a szokásunk, hogy minden területen nagyon szigorú szabályokat írunk elő, egészségügyi szabályokat, munkajogi szabályokat, persze, ez mind, mind helyes, de ezek a szabályok a nemzetközi versenyben hátrányunkra szolgálnak. Éppen ezért én azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk újra ezeken a szabályokon, nem kellene abba hagyni új szabályok kialakítását, illetve tűrhetjük-e azt, hogy miközben a mi termékeink megfelelnek ezeknek a normáknak, az ide beáramló termékek nem. Tehát itt csak néhány ötletet akartam felvetni, amelyek szerepelnek a jelentésben, de ez csak az első eszmecsere. Szerintem nagyon fontos kérdések ezek. Ha egy igazi iparpolitikát akarunk, Európa újraiparosítását akarjuk elérni. Az eszközöket és az akaratot kell biztosítani. Eh, ami az európai költségvetést illeti, nyilvánvalóan a bizottság önmagában eh, képtelen lesz erre, mert egyszerűen nincs elég pénze. Eh, megosztott politikai akaratra van szükség az európai intézmények és a tagállamok között Jelenleg 27 iparpolitika van, minden egyes tagállam folytat iparpolitikát, de nincs európai iparpolitika. Szerintem erről kell beszélnünk, ennek a szükségességéről. Köszönöm, elnök úr. Madame Sarnez. Köszönöm szépen, Sarnez asszony. Megnyitom a vitát az árnyék előadó körében. Szeretnének-e szólni? Köszönöm, elnök úr. Hatalmas érdeklődéssel figyeltem és hallgattam Deszárnez asszonyt. Nagyrészt egyet is értek azzal, amit mondott. Én úgy gondolom, hogy az iparpolitikánk, a kereskedelempolitikánk komoly kiavításra szorul. Én magam egyébként kezdeném azzal, hogy definíciókat találjunk. Mi ez európai vállalkozás? Három lehetséges válasz van. Egy európai vállalkozás az, amelynek a székhelye Európában van, még ha akkor is, hogyha vannak más országokban is termelési egységei, vagy van egy termelő egysége Európában, de a székhelye máshol van. A harmadik eset pedig egy olyan vállalkozás, ahol Eh, mint nálunk eh, található az összes eh, termelőegység. Nos, ezek a definíciós problémák bizonyos következményekkel járnak. Például a napenergia előállításában vannak olyan európai cégek, amelyek Kínában gyártatnak, és adott esetben antidömping eljárás hatája alá kerülhetnek. Meg kell vizsgálni tehát ezeket a kérdéseket, ehhez megfelelő jogi keretek szükségesek, mert különben az iparunk nem tudja meghozni a jó döntéseket. Hatékony stratégiára van szükség, kereskedelmi politikánk egy valamilyen módon egyeztetni kell, e, és ágazatról ágazatra meg kell vizsgálni. E, nincs értelme egy rossz módszertant e, követni. Hogyha azt akarjuk, hogy az iparunk jobban exportáljon, akkor ahhoz megfelelő jogi kereteket, biztonságos és előrelátható, kiszámítható jogi keretet kell Eh, biztosítanunk. Az is kell, hogy a harmadik országok piacai nyitottak legyenek. Eh, az Európai Bizottság három javaslatot tett eh, erre vonatkozóan, amelyeket meg kell vizsgálnunk. Daniel Kaspari jelentése az első, amelyről éppen most beszéltünk bő két órán keresztül. Remélem, hogy célba ér, és egyébként nekem tetszik az, amit Marian de Sarnez mondott, ne legyünk naivak, Európa védje meg magát. Emellett a Rinaldi jelentés, amely a kereskedelmi szabályokról és azok betartásáról szól, és emellett van még az Európai Bizottságnak egy javaslata arra, hogy a bizonyos kereskedelmi intézkedéseket eh, hogyan lehetne eh, sikerre vinni. Tehát ezek az intézkedések alkossanak egy koherens egységet. Ez a három szöveg is. A kétoldalú kapcsolatainkban figyelembe kell vennünk eh, mindezt, különösen akkor, amikor szabadkereskedelmi megállapodásokat tárgyalunk. Minden minden tárgyalás során engedményeket kell tennünk, ez szükséges a kompromisszumhoz, de nem tudunk mindig olyan engedményeket tenni, amelyek alapvetően aláássák a jólétünket. Itt ez a vélemény megfelelő helyet ad arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hol engedhetünk és hol nem engedhetünk. Emellett van még egy dolog, amit nem szabad elfelejteni, sőt szerintem ez a legfontosabb, ez az ipari jogvédelem, illetve a szellemi tulajdonjog védelme. Innovatív kontinens vagyunk, a feltalálóinkat meg kell védenünk, különben elmennek. Ezek tehát az előzetes észrevételeim és akkor most én is örömmel hallgatom meg a többiek részvételét ebben a vitában. Pardon. Következő felszólaló. Olli Weber, hogyha itt van. Köszönöm szépen. Sajnos Weber úr nincs itt, mert úton van a német elnökkel, úgyhogy sajnos nem lehet a körünkben. Csak engedjék meg, hogy néhány észrevétellel éljek az ő nevében is. Az európai iparpolitikáról évek óta vitázunk. Két évvel ezelőtt a bizottság egy közleményt adott ki, tavaly márciusban elfogadott az Európai Parlament is egy állásfoglalást, úgyhogy mindenki számára egyértelmű, hogy iparpolitikára szükség van, és világosan körvonalazni kell, hogy merre haladunk. Ahogyan ezt az új bizottsági közlemény is kimondja, nagyon sok szép szót írtunk már le, de ami a gyakorlati intézkedéseket illeti, még sok hiányosság van. És ez a téma is nagyon jellegzetes az iparpolitikával való bánásmódunk tekintetében Európában. Azt mondjuk, hogy újra akarjuk iparosítani Európát, és ezt az európai napirend középpontjába szeretnénk helyezni, de ha megnézzük, hogy az Európai Bizottság a gyakorlatban mit tesz, milyen javaslatokat tesz az asztalra, akkor nem hiszem, hogy ez a munka lényegében elindult volna. Olyan javaslatokat látunk, amelyek gyakorlatilag szembe mennek ipari érdekeinkkel, amikor eh, a versenyről beszélünk, vagy a környezetvédelemről, vagy akár a belső piacról. Itt is egyértelmű prioritásokat kell kijelölni, biztosítandó, hogy az iparpolitikát valóban központi helyre helyezzük Európa politikáin belül, ezért nagyon fontos a következetesség. Másodszor, hangsúlyozni szeretném azt, eh, amit egyébként az előadó is elmondott, a tagállamokkal való együttműködés vonatkozását. A határozatunkban vagy állásfoglalásunkban a Lisszaboni szerződés 173. cikkének alkalmazására szólítottunk fel. Úgy tűnik, hogy eh, gyakorlatilag megrekedt eh, a kommunikáció, és nincsen következetesség az európai szintű és nemzetállami szintű, nemzeti szintű kommunikáció között. Ami a kereskedelmet illeti, úgy látszik, hogy a nemzetközi kereskedelem egy lárpullár cél, de mi az iparpolitikát szeretnénk, az érdekeinket szeretnénk érvényesíteni a nemzetközi kereskedelmen keresztül, a Dél-Koreával folyó tárgyalásokban ezt tudtuk érvényesíteni, és az Egyesült Államokkal szemben is. Persze ezek mögött, a tényezők mögött óriási gazdasági érdekek húzódnak meg a gépiparban, a vegyiparban és az autóiparban is. Hogyha megnézzük a különböző szabványokat, az adózást, a piaci engedélyezési eljárásokat, amikor ezekről a kérdésekről van szó, akkor az ipari érdekeinket kell előtérbe helyezni, a mi gazdaságaink és a mi munkahelyeink függnek ettől. Köszönöm, és most az ECR nevében a következő felszólaló. Köszönöm szépen, nagyon átfogó volt ez a beszámoló a jelentésről, és gratulálok is érte. Egyetértek a bankhitelekkel, a KKV-knak szolgáltatott bankhitelekkel kapcsolatosan. Ezt az Európai Unió egészében érvényesíteni kell. A kutatással kapcsolatos észrevétele is nagyon helytálló volt az az egyetlen probléma, hogy mindez a piactól nagyon távol áll, akkor nagyon nehéz az Európai Uniós segélyek rendszerébe beilleszteni. A cégek általában a kutatási eredményeiket féltve őrzik, ennek nyilván megvan az oka. Ami a kereskedelem védelmi eszközöket illeti, én mindig megérdek, amikor ilyen eszközökről kezdenek el beszélni, vagy a protekcionizmusról, hiszen általában a protekcionizmus gyakorlatilag visszafordulhat, ellenünk fordulhat, visszafelé sülhet el, hiszen amikor megpróbálunk fellépni a gazdasági válsággal szemben, vagy a foglalkoztatás szűkülésével szemben, ez egyszerűen a katasztrófa, Európában, akár az feldolgozóiparban is. Két dologra szeretnék leginkább rámutatni az Európai Unió feldolgozó iparával kapcsolatosan. Két nagy növekedő piacra tudtunk belépni, ezt a pozíciót kell megőrizni és maximalizálni. Másodszor a következő 10-15 három vagy tíz vagy harminc évre vonatkozó hosszú távú trendeket kell feltárni, és a másodlagos termékeknek a helyzetét kell megvizsgálni, hiszen az autóiparral kapcsolatosan egyébként egyetértek önnel, el kell fogadnunk, hogy nincsen elégséges jogszabályalkotási fellépés, amivel meg tudnánk meg tudnánk akadályozni az egyenlőtlen versenyfeltételek kialakulását. Átmeneti megállapodásokra van szükség, elsősorban a high-tech iparágakkal kapcsolatosan, illetve a kutatásokkal kapcsolatosan, és a fejlesztést és az összeszerelést kell megtartani elsősorban Európában. Ezek nagyon fontos kérdések, és Köszönöm szépen az előadónak a munkáját, és azt, hogy ilyen kiváló betekintést adott nekünk ebbe a nagyszerű jelentésbe. Köszönöm Maria de Sárneznek a bevezető előadását, és az ambícióját, amit az iparpolitika kapcsán megfogalmazott és igaz az, amit Bent mondott, hogy kereskedelmi kapcsolataink vannak a világgal, úgy, hogy nem tudjuk, hogy mit akarunk az iparunktól. Az Európai Bizottság évekig azt gondolta, hogy a szolgáltatásokra épített gazdaság majd elhozza a jólétet minden európainak. Aztán most meg, szerencsére, már elkezdődött a vita Európa újraiparosításáról. Szeretnék egy példát felhozni. Három héttel ezelőtt néhány eh, néhány eh, eh, képviselővel, Bütikoffer úrral is találkoztunk az ArcelorMittal vezetőségével. Mit mondtunk? Eh, mit mondtak? Azt mondták, hogy eh, ingyenes széndiokszid eh, kvótákat akarnak, holott már most van két milliárdnyi ez ingyenes kvóta. 2020-ig akarnak ingyenes kvótákat, sőt mm, 2030-ig akarnak ingyenes kvótákat. Tajáni biztos ezen kívül azt mondta, hogy mm, E, oly módon fogjuk átalakítani a szabályokat, hogy az európai költségvetésből finanszírozni lehessen a, e, az Mitált. Mindenfajta ellentételezés nélkül. Hál' Istennek ezt visszavonták. És aztán e, egy héttel később találkoztunk az ArcelorMittal alkalmazottaival, akik mit mondtak a szakszervezetek. Nos, az egyetlen acél ipari össz, üzem, amely megmarad, olyan acélmű, amely napenergiával működik, amely szélenergiával működik, és nagy hozzáadott értékű acélt termel. Ez az egy üzem. És erről szól az újraiparisítási vita. Adunk-e eszközöket arra, hogy versenyképesek legyünk, a bérek szintjén soha nem fogunk versenyképesek lenni, az innovációban lehetünk versenyképesek, illetve az erőforrások kihasználásában, és a kettőben együtt. E, erről kell beszélnünk, ezt láttuk a széndiokszid piacon, amikor az ITRE e, leszavazza azt, hogy a széndiokszid piac hatékonyságát megnöveljük, akkor megint arról van szó, hogy adjunk az iparnak, nehogy modernizálniuk kelljen. Erről beszélünk állandóan. Egy sor nagyipari cég nem akar modernizálni, illetve nem akarja elkötelezni magát hanem standardizálni akarja az európai ipart, vagy elköltözni innen. Amikor a bizottság például tárgyal a, az Egyesült Államokkal, akkor figyelni kell, hogy nehogy a normákat csökkentsük, vagy lebutítsuk. Mert most úgy áll a helyzet, hogy ha azt gondoljuk, hogy ha csökkentjük a standardokat és lebutítjuk az elvárásokat, akkor a versenyképesség növekedni fog. Holott szerintem az autógyártásban inkább, meg más helyen is inkább az innovációt kell előtérbe helyezni. Itt tudjuk a kereskedelmi érdekeinket megvédeni. A úgy gondoljuk egyébként, hogy a kereskedelem politikának az európai cégek érdekeit kell szolgálnia. E, ez egy elég világos e, irányvonal. E, itt a kereskedelemvédelmi intézkedések ezt kell, hogy szolgálják. Köszönöm. on behalf of... Köszönöm. Agua képviselője kap szót. Igen, szerintem is létfontosságú kérdésről beszélünk egyetértek Jannikkal abban, hogy az, épp a liezsi és floransi filmipari munkások éppen abban a mikrokozmosban élnek, ami Európa szerte is történik, és az utcára dobják őket egy egyébként is vállalat részéről, és a francia állam szerepét is látnunk kell. Épp találkoztam egy egy munkással, aki egyik szemét elvesztette a múlt ciklusban a parlament előtti tüntetésnél, amikor egy rendőr megütötte őt. Hát ennél persze szélesebb körül a probléma, 26 millió ember munkanélküli Európában, és az ipar elvándorlása ezzel összefüggő fontos probléma. Felvethető a kérdés, hogy alapvetően miben áll az ipar elvándorlásának folyamata. Többféle oka is vetülete van ennek, ám egy kulcsfontosságú tényező, amiről ma még nem beszéltünk, amit azonban meg kell ragadnunk, az a drámai csökkenése a, a privát a magánberuházásoknak. Ez a válságnak betudható meg hosszabb távú folyamatoknak is. A McKenzie Consultants jelentése Európai Növekedés következő kihívás címmel rémisztő számokat közölnek a befektetések csökkenéséről. 2007-12-ig nagyobb volt a csökkenés a beruházásokban, mint korábban bármikor, és négyszerese a GDP, reál GDP csökkenésének. 350 milliárd euróról szól a csökkenés 2007-11 között csak. Tehát négyszerese a GDP csökkenésének, húszszerosa a magánszektor fogyasztás csökkenésének. A másik nagyon érdekes dolog, amiről a jelentés szól, sokszor az, az, az a benyomás, hogy a, a elszegényedtek egyengülnek a multik, nincs pénzük, nincs forrása a beruházásoknak. Mondják sokan ez az ipar, az ipar leépülésének oka. Ám a jelentés kifejti, hogy a, a tőzsdén szereplő vállalatok 750 milliárd eurónyi tartalékkal bírtak, ami a két évtizedel az egyik legmagasabb tartalék. Kétszerese ez összeg annak a csökkenésnek, ami ugyanebben az időben beruházásokban adódott. Nem csak európai szert, szert érzekelhető fejlemény, ez ünnet, az ünnep fejlett kapitalista világban, Amerikában máshol is, a rekord szinten alacsony a, a vállalatok újra beruházása, tehát a GDP-n belüli beruházások aránya, ezek a számok magukban is elmondanak egy történetet, ám az én összefoglalom az, hogy a bizottság a magán szektort beruházásra ösztönző intézkedései nem nagyon lesznek eredményesek, mert a sztori abban áll, hogy az elmúlt két-három évben növekedett a profitráta külföldön, máshol, és hatalmas, óriási tőke mozgások érzékelhetők. Tehát 720 milliárdnyi pénz ö, mozdulatlanul áll tartalékban, miközben tízezrével bocsátanak el munkásokat, minden munkaerő berejlő forrás elvész, mindaz a beruházás, ami az emberekben ment képzésükbe, eddigi munkájukba, az elvész. Szerintem a megoldás a, a megen szektorban van. Nem lehet megkerülni a dolgot, vagy tehát egy tervet kell csinálni, ám nem elég ezekkel az eszközökkel ösztönözni őket. Az illető vállalat semmiféle, szinte nem fizetett adót Belgiumban, 100 milliókat keresett, hát nem az ösztönzésben volt a baj, adómentességet élvezett tulajdonképpen. Meg kell szervezni a kutatásfejlesztést, de akár az államosítás gondolatát is fel kell vetni, demokratikus tanácsok ellenőrzése mellett a termelést fenntartva. Ez lehet a megoldás végső soron szerintem. Köszönöm szépen, korlátoznom kell a felszólalási időt, már csak 10 percünk van erre a témára, és még a bizottságot és az előadót is meg kell hallgatnunk, úgyhogy két kérést tudok még elfogadni. Katalin, köszönöm szépen, két percben. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Nagyon érdekes, hogy a fenntartható iparosítást vizsgáljuk, és szerintem ez a két szó nem természetesen illeszkedik egymáshoz. Az iparosodás vagy iparosítás maga a szó a ipar képeit idézi, és mindezt, ami ezzel jár. Persze tudjuk, hogy a fenntarthatóság a jövőben nagyon nehezen definiálható. És Mariel azt is elmondta, hogy rengeteg mindent kell még tenni, de ami a legfontosabb, hogy meg kell nyitnunk az ajtót a jövő felé, a szellemi tulajdonjogok, a finanszírozási eszközök között nagyon innovatív megoldások születnek sorra, és ezért rugalmasan kell gondolkodni, és ez nem feltétlenül a, reg- a szabályozás lebontását illeti, én tudom, hogy ez a dobozon kívül gondolkodás nagyon szörnyű szó, mindenki ezt használja most, de azért meg kell néznünk, hogy például a kudarcot vallott gyárakat, vagy a működéseket hogyan tudjuk megmenteni. ...1880-ban, 90-ben nagyon nagy aggályt okoztak a városi térségeknek a problémái, hogy hogyan lehet a lovaknak a parkolását, úgymond etetését, itatását megoldani, és persze senki nem ismerte fel, hogy az autók nem sokára átveszik a lovak helyét, és nem, senki nem látta előre ezt a fejleményt, és nyilván a jövőt vizslatva fogalmunk sincs róla, hogy mi fog történni, és azok a struktúrák, amelyeket kidolgozunk, és a szabályozás nagyon fontos, hogy rugalmas legyen, és tudjon alkalmazkodni azokhoz, az újításokhoz, amelyeket ma még el sem tudunk képzelni, hogy lehetségesek. Az elmúlt öt évben is hozzászokhattunk, hogy olyan eszközöket használunk, amelyeket el sem tudtunk volna képzelni tíz évvel ezelőtt, és ezzel az utolsó pontomat szeretném megemlíteni. A kutatás kérdését hallottuk, hogy ez milyen fontos, de az is nagyon lényeges, hogy az oktatás ügyét szolgáljuk. Nem arra kell tanítani az embereket, hogy gombokat nyomogassanak, hanem hogy innovatívan gondolkodjanak, hogy rugalmasan gondolkodjanak, hogyha új körülmények merülnek fel, akkor ezek között is tudjanak alkalmazkodni, megoldásokat találni, például az éghajlatváltozás összefüggésében, vagy az emelkedő tenger vízszintek az élelmiszer ellátás biztonságával kapcsolatos problémák összefüggésében, energiaellátással és problémák fognak felmerülni, úgyhogy ezekhez a problémákhoz mind alkalmazkodnunk kell tudni. Uh, köszönöm, Dartmouth úr, köszönöm. A két uh, legéleszólóbb uh, szakbizottságot után beszélni nehéz Murphy és Zsadó urak voltak ezek. Az ipar elvándorlása, vagy leépülése. Két tisztelt kollégámat arra kérem, hogy gondolják végig az energiapolitika hatását erre a folyamatra. Tudnilik, ha az energia sokkal drágább lesz, ennek egyik kihatása az lesz, elkerülhetetlen módon, hogy elmegy az ipar. Például Egyesült Királyságban korábban három alumínium kohó működött, mindegyik magas munkanélküliségű területen működött. Mind a hármat be kellett zárni, mert túl drága az elektromos áram. Azért, mert EU politikák idehatottak, amelyet a zöldek és a GUE is ösztököl. A zöldek nagyon hatékony politikusok, ez is jól mutatja. Korábban kifejtettem, Sajnos tolmácsoltatlan a, a vita. I have not given... Nem adtam meg a szót Janik Zsadónak. Zsadó urat éppen dicsértem politikai ösztönéért, képzettségért, meg ékeszólásáért. Zsadó és Murphy urakkal sok mindenben sok értek. Az átláthatóság fontosságán például, az Európai Bizottság átvilágításának ügyeiben, de ebben a kérdésben viszont nem. A két kiváló urat arra kérem, és pártjaikat kivált kép, beleértve a brit libdemeket is, hogy gondolják végig az ő politikák, szakpolitikáik energetikai hatását, meg a gazdasági növekedésre, munkahelyekre kiváló kihatását, meg különösen az ipar elvándorlásában jelentkező hatásait. Thank you. Let's leave. Köszönöm. Hallgassuk most az Európai Bizottságot. Martin Fuser úr? Nem. Nem ő van itt? Ki van itt? Én vagyok az, Cavallero vagyok. Jó estét, mondhatom. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak arra, hogy kifejtsük, mi volt a szándékunk e kommunikével. A 2010-es kommuniké frissítésehez, talán emlékeznek arra, azon hosszú távú célokat nem módosítottuk, ám azért frissítettük az anyagot, mert úgy láttuk, hogy odáig romlott a helyzet azóta, hogy iparpolitikánknak egy újabb ö, lendületet kell adnunk. Erre tettünk itt kísérletet. Külön, pontosan arra, amitről önök is beszéltek, hogy a beruházások beinduljanak. Tegnap egy vállalat, meg ma reggel is elhangzottak a számok, a McKenzie jelentés számadatai. Különféle módon lehet persze beindítani a beruházásokat. Egyik módja az lehet a dolognak, hogy a, a magánberuházásokat közberuházásokkal váltjuk ki. Ám ugyanezen McKenzie jelentés azt is kimondja, hogy csak 2 százalékát adja a, a GDP-nek közberuházás. 22%-os szintről beszélünk a normál években különben. A jelenlegi költségvetési feltételek mellett nem észszerű lehetőség ez az út. Nem járható. Arra törekedtünk tehát, amire korábban nem nagyon merészkedett az Európai Bizottság, arra, hogy hat olyan területet meghatározunk, amelyek gyorsan növekvő piacok, nem csak európai tanulmányok, amerikai, kínai, japán tanulmányok, brit tanulmányok is rámutatnak, arra, hogy itt két számjegyű növekedés várható ezekben az alpiacokban vagy ágázatokban. Ezek azok a területek, ahol task force-okat álltottunk fel, e, a stakeholder, az érintettek körével együtt, nagyon rövid idő alatt, a következő két-három évben beindulnak ezek, hogy meghatározzák azokat a normákat, amelyek alapján fejleszthetjük ezeket az ágazatokat, innovációs lépéseket tehetnek, a közberuházások, közbeszerzések ügyében az okos hálózatok tárgyában például, ahogy tudnék, Európa szerte összevetető módon fejlődnek ezek a piacok. Nem csak ezek tehát azokban azok az intézkedések, amelyeken dolgozunk, hanem ahhoz, hogy a befektetéseket, beruházásokat ösztönözzük, ahhoz először szerintünk olyan piaci feltételek kellenek, amelyek ezt támogatják már folyamban van az a munka, amely a külkereskedelem terén erre törekszik, amely magában foglalja azt is, hogy az európai vállalatok érdekét jobban védjük külföldön, a kisvállalatok vagy a középvállalat, családi vállalatok körét, annak ellenére, hogy dohai eredmény még nincsen ebben a fejezetben, és nagyon nehéz helyzetben kell állják a verseny sok piacon. Egy jelentést hagy említsek, a Deloitte jelentés, amelyet nemrég adtak ki, mert megemlíti, hogy a legfontosabb ö, versenyelőnye az európai befektetéseknek az, hogy az IPR-oknak nagyon magas védelmet adunk. Ez egy versenyelőny részünkről. Ez vonz ide beruházásokat, vonzhat ide, ezért kell továbbfejlesztenünk ezt a területet, ezt kell kiterjesszük. Megremíteném a Missions for Growth programot, amelyet a Jáni biztos úr indított el, és amely eredményeket hozott, nagyon gyorsan még hozzá, kapcsolatokat létrehozva, nem csak a piac megnyitása érdekében, hanem a nyersanyagok piacához való hozzáférés biztosítva, ami rendkívül fontos a külkapcsolataink szempontjából. Aztán intézkedések születtek a belső piac elősegítésére, amely sajnos nem növekszik és fejlődik olyan ütemmel, ahogy szeretnénk, igaz ez a kereskedelemre is, meg a beruházásokra is. Így belevettünk még valamit, amit a közmeghallgatásokban és konzultációkban nagyon fontosnak mutatkozott, ez pedig nem más, mint az emberi tőke és tapasztalatok, amelyek révén az új technológiák működtethetőek. Reméljük működni fog, a kommuniké csak az első mérföldkő azon az úton, amelyen elindultunk, nyitva állunk a stakeholderek köre előtt, meg is, ez is egy meghívás részükre, hogy bevonjuk őket a munkába. Azt reméljük, hogy a dolog működni fog jobban még hozzá, mint a korábban született bizottsági kommunikék által elindított út, amely nem jutott ilyen messzire, mint ez. Köszönöm. Uh, záró szóra megadom az előadónak, Maria Szernesnek a szót. Euh, Köszönöm, elnök úr. A bizottság felé egy szó. Nekem tetszik a szellemisége jelentésnek, amely az újraiparításról szól. Személy szerint, amikor a bizottság azt mondja, hogy az elkövetkezendő években hat olyan ágazat van, amely 10%-kal fog évente növekedni. Én azt gondolom, hogy ilyen kompetenciája a bizottságnak nincs, hogy ezt megválassza. Ehm, a legkevesebb, amit elmondhatunk, az az, hogy az innovációból, eh, a technikusoktól, eh, a csúcs technológiából remélhetünk növekedést, és nem a bizottságtól. Itt eltérnek a vélemények. Tehát fontos, hogy a tagállamok az Európai Unióval együtt átgondolják, hogy hogyan tudjuk a stratégiai ágazatokat megtámogatni. De ezt nem a, ezt a munkát, a munkát nem végezhetjük el a vállalkozások helyett. Alapvetően őket csak támogatni kell, eh, kedvezménybe hozni, kedvezményes helyzetbe hozni. Eh, én nem, nekem nincs problémám eh, önökkel alapvetően, de az, hogy önök döntsék el, hogy mi a stratégiai ágazat, azt nem tudnám elfogadni. Köszönöm a kollégáknak, akik hozzászóltak a témához, nagyon érdekes volt eddig is a vita itt a parlamenti képviselők között, és nagyon konkrét dolgok hangzottak hangzottak el. Tehát mindenkinek köszönöm, eh, különösen az árnyék előadóknak, de másoknak is. Csak néhány szóban összefoglalnám azt, hogy, amit, hogy mit, gondolom, mit gondolok, hogy önök mit mondtak, és hol lehet konszenzus eh, mindenki egyetért abban, hogy legyen együttműködés a tagállamok és az Európai Unió között eh, az iparpolitika irányát illetően, támogassuk egymást, nyilván ezt meg kell tenni, egyrészt a tagállamok, másrészt pedig a az intézmények részéről. E, emellett e, önök közül a legtöbben e, koherenciát igényeltek a kereskedelempolitikánkban, illetve a kereskedelemvédelmi intézkedések alkalmazását. Emellett önök is egyetértenek velem, hogy átlátható jogi keretre van szükség, középtávra is és hosszú távra is, mert nincs az a befektető, aki stabilitás nélkül eh, hajlandó lenne befektetni. Eh, önök is azt mondták, hogy eh, a jövő orientált ipar hozzáadott értéke mennyire fontos, amely megint csak az innovációt, az erőforrások kihasználását is jelenti, nem, nem elsősorban a bérek ről van szó, mert a bérek tekintetében, ahogy mondtad, eh, soha nem leszünk versenyképesek eh, a világban. Tehát a versenyképességet csak eh, innovációval, technológiával tudjuk elérni. Ez számomra teljesen egyértelmű és nyilvánvaló. Emellett azt gondolom, hogy a kutatáspolitikát kell jobban koordinálnunk szükségünk van közös célok kitűzésére a tagállamokkal összhangban, és arra is szükség van, hogy a tagállamok tegyék be egy közös kalapba a pénzek egy részét, amelyet kutatásra szánnak, ez egyébként kapcsolódik az oktatási kérdésekhez is, mert egyrészt ugye az innováció képesség az előzetesen igényli a, a jó szakképzést. Eh, ami, amire szintén oda kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy ha jó a szakképzésünk, az egy eh, komoly adó lesz a kezünkben. Eh, oda kell figyelni a szellemi tulajdonjogok és a találmányok védelmére. Nagyjából ezek azok a pontok, ahol konszenzus van, mikrofonját kikapcsolták Deszárnez asszonynak, de válaszolt az elnök kérdésére. És most az elnök mikrofonja nincs bekapcsolva. Április 26-án fogjuk megvizsgálni a jelentés tervezetet, amelyet az előadó készít el eddig az időpontig. Az utolsó napi rendi pontunk a mai napon a 12. napi rendi pont, átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás az Európai Közösség és Közép-Afrika között. Az előadó David Martin, ez egy ö, ö, hozzájárulásos eljárás, és ö, az Afrika AKC ország csoportra vonatkozó témakört érinti. Ez az első eszmecsere. Kerst úr van jelen Kamerunból, Daniel Evina Abil, ő excellenciája, a nagykövet, illetve a Termelési és Kereskedelmi Bizottság a kameruni nemzetgyűlésből, ennek az elnöke József Kono úr, illetve a kameruni banántermelő szövetkezet képviselője, Bananta Alima úr. A miniszter sajnos nem tudott eljönni a mai ülésünkre, de ez szerintem nem fog minket meggátolni abban, hogy nagyon érdekes vitát folytassunk vendégeinkkel. Nagyon sok EPA megállapodás létrehozása van most folyamatban, Kamerunnal és Közép-Afrika többi országával. De Kamerun az egyetlen közép-afrikai ország, amely már aláírta az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodást az Európai Unióval, és egyébként Kamerun a legnagyobb gazdaság ebben a régióban. Nagyon fontos szerepet játszanak a régió gazdasági fejlődésében és regionális integrációs folyamataiban. Ezért gondoljuk azt, hogy nagyon lényeges, hogy ez az ország képviselteti magát itt ezen az első eszmecserén, amikor a megállapodásról beszélünk. David Martint hallgassuk meg először, az előadót, hogy vezesse be a kérdéskört. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is szeretném üdvözölni nagyra becsült vendégeinket, akik Kamerumból érkeztek. Nagyon fontos ország ez a közép-afrikai régióban. Kamerun az átmeneti gazdasági partnerségi megállapodásról 2009. január 15-e óta tárgyalt, csak négy évbe telt a tanácsnak, hogy átküldje ezt eh, számunkra, de mi gyorsabbak leszünk. Ez egy nagyon fontos eh, lépcsőfok egy átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás felé. Ez most egy új szó, ami ebben a vonatkozásban megjelent, de ez arra mutat, hogy az egész közép-afrikai régióval, nem csak Kamerunnal születne meg ez a megállapodás. Bár átmeneti ez a megállapodás, azért ez nagyon nagy eredmény Kamerun és az EU számára is, hogy a kereskedelmi és fejlesztési kapcsolatok a két partner között lehetőleg eh, jelentősen javulnak már majd. És ez kvóta és vámmentes hozzáférést jelent az importok számára E- az EU-ból e, Kamerun felé, és megpróbálják ezt a megállapodást e, viszonossá is tenni, illetve kölcsönössé. Nagyon várjuk, hogy ezt az EPA megállapodást ki is tudjuk terjeszteni a technikai kereskedelem, kereskedelmi korlátokkal szemben is szeretnénk fellépni, tehát ez egy nagyon fontos lépés. Egy teljes körű kereskedelmi megállapodást, illetve partnerségi megállapodást szeretnénk kötni, ami az együttműködésre, a jogállamiságra és az emberi jogok betartására, illetve a tiszteletben tartására is vonatkozik. Ezek a tényezők is nagyon fontosak, hogy Kamerun előrelépést érjen el. Különösen aktualitása van annak az eseménynek, hogy tegnap hét francia állampolgárt raboltak el Kamerunban és ezért a jogállamiságnak az érvényesülése egyre fontosabb, hiszen a mi külföldön tartózkodó állampolgárainkat is érinti ez a szempont. A legnagyobb bírálatot a tekintetben érintett, kapta a megállapodás, hogy mi csak adunk, Kamerun csak kap, és aránytalanak az előnyek, előnyök, de Kamerun a legnagyobb kereskedelmi partnerünk ebben a térségben, az egész térség forgalmának negyedét bonyolítja, és ezért a vámmentes, kvótamentes hozzáférés nagyon előnyös, különösen a banán kereskedelem tekintetében. Ezért nagyon lényeges, hogy EPA megállapodás aláírásra kerüljön, és ez az átmeneti megállapodás fontos első lépés, támogatom is ezt, és nagyon remélem, hogy Kamerún és az EU együttesen előrelépést tud elérni az egész régióban, a többi országban is, hogy teljes körül legyen ez a partnerségi megállapodás, és most itt be is fejezném, mert másoknak is szeretnék felszólalási lehetőséget hagyni. Hallgassuk meg vendégeinket. Először Daniel Evin Avét, Kamerun nagykövetét, parancsoljon öné a szó. Köszönöm. Csak néhány dologgal egészíteném ki azt, amit Sturdy úr mondott, csak hogy legyünk tisztában azzal, hogy mik a tények, szükségünk van erre a megállapodásra, e, érdekünk ez a megállapodás, e, biztos vagyok benne, hogy van keresnivalónk az európai piacon, tehát mind a két félnek szüksége van erre a megállapodásra. Nekünk van egy szerepünk Közép-Afrikában, amit el szeretnénk játszani, ez pedig a regionális integráció előmozdítása. Amikor aláírjuk ezt a megállapodást, aláírtuk ezt a megállapodást, mindent elkövettünk annak érdekében, hogy ne úgy tűnjön ez, mint hogyha elkülönülnénk a közép-afrikai partnerektől. Tehát szükségünk van erre a megállapodásra, és meg is kötöttük azért, hogy a termékeink bejussanak a piacra, de miután közép-afrikai partnereink fenntartásokkal éltek, úgy döntöttünk, hogy jobb ennél egy olyan megállapodás, amely az egész régióra kiterjed, ezért is teszünk meg mindent annak érdekében, hogy ezt a szöveget javítsuk, és örülök, hogy a bizottság itt van. Én azt szeretném, hogy ha az európai partnereink segítenék a mi közép-afrikai partnereinket, hogy eh, sikerüljön eh, belépniük eh, ebbe az együttműködésbe. Nyolc országról van szó, ebből néhánynak nincsen olyan nemzeti jövedelme, mint nekünk. Ha nem ratifikáljuk, az azért van, mert nem teljes egyrészt, másrészt pedig figyelembe kell vennünk a közép-afrikai integráció kérdését és érdekeit is. Tehát tárgyalni szeretnénk, és erre készek is vagyunk, de ahhoz, ahhoz, hogy tárgyaljunk, ahhoz nyilván mindenkinek késznek kell lenni arra, hogy engedményeket tegyen, és azt gondolom, hogy eh, eh, itt eh, az egész régió nevében beszélhetek. Vannak olyan témák, amelyekben a jelenlegi helyzeten javítani kell. Az nekem rendelkezésre álló információk szerint úgy néz ki, hogy a mi engedményeinkre nem kaptunk megfelelő ellentételezést, Szeretnénk, hogyha segítenék a mi partnereinket. Jó lenne, hogyha ebbe az irányban mozdulnának el a dolgok. Nekünk voltak bizonyos elvárásaink, ezek nem mind teljesültek. és például banánügyben is 2009 óta, amikor is aláírtunk egy megállapodást, nos, ennek a megállapodásnak a végrehajtását azóta is várjuk. Ezek szükségesek ahhoz, hogy egy végleges megállapodást aláírhassunk. a saját bizottságunkon belül, tehát a közép-afrikai együttműködés intézményes rendszerében voltak változások, és remélem, hogy a bizottsági e, partnereink tudják, hogy e, az új összetételű vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy előre lépjünk ebben az ügyben, de ahhoz, hogy előre lépjünk, ahhoz két félre van szükség, egymás érdekeinek figyelembevételére és kölcsönös engedményekre. Én köszönöm, mondja az elnök. Most tantól mindenkinek az idejét meg kell szabjam, hiszen kevesebb, mint 15 percünk van, és hozzászólom meg bőven. Úgyhogy először is Paul Murphy, mert ő volt az első, kért szót. Három percben? Azt hiszem menni fog három percben. Köszönöm. Menni fog. Még tíz másodperc. Tehát köszönet Davidnek és a nagykövet úrnak. Néhány gyors pont. Először is. Azt mondani, hogy az APA-nek bárminek köze van a helyi regionális együttműködéssel, szerintem nem helytálló. Mi az Európai Bizottság válasza erre a erre az állításra? Nem tudom, a nagykövet tud majd válaszolni, de ha igen, kérdezem, hogy az IPA hatásának értékelését elvégezték-e a tarifákra vonatkozó bevételek tekintetében. Ehhez nyilván idő kell, és a gyártó ágazatok fejlesztésére vonatkozó többletjövedelem Kamerunban mennyi lehet. A nagykövet azt mondta, hogy Kamerun alá akarja írni az IPA-t, de inkább azt hallottam ez alatt, hogy Kamerun be akar ütni az európai piacokra. És ezt persze értem, és egyet is értek ezzel. De ha van más módja az európai piacra való hozzáférésnek, hogyha nem, a bizottság nem ezzel kényszeríti az ipalájrására, az országot, akkor milyen alternatívát tudnak kitalálni. Érdekesek voltak a tárgyalások. A nagykövet úr talán kifejthetné, hogy az Európai Bizottság álláspontját milyennek érezték. Mert két különböző sztorit hallunk. A bizottság azt mondja, hogy nagyon rugalmas volt, minden előtt nyitva állt, aztán van egy más, másik alternatív történet, amely arról szól, hogy nem mindig ez volt a helyzet. Érdekelne a kameruni tárgyalófél véleménye mindenről. Elnök, köszönöm szépen, Franciska Keller. Köszönöm szépen, eh, egyetértek az elhangzottakkal, de ha jól értettem, akkor a ratifikáció sem fog addig megtörténni, amíg eh, az egész régió meg nem tud állapodni a bizottsággal. Erre szeretnék egy megerősítést, hogy ez így van-e. Illetve Szeretném tudni, hogy milyen nehézségek merültek fel eh, Kamerun és a többi közép-afrikai ország összefüggésében, miért nem tudják aláírni a megállapodást. Kérdezném a nagykövet úrtól, hogy hogyan eh, gondolkodik eh, a regionális integrációról, és milyen hatással lehet a megállapodás erre, illetve hogy a ratifikáció miért akadt meg, miért függesztették fel Kamerunban. Esetleg megoszlanak a vélemények a kormányon belül, a parlamenten belül, és ha igen, akkor hogyan oszlanak meg ezek a vélemények? Mit mond az egyik fél, mit a másik? Hogyha nincsen átfogó megállapodás Közép-Afrikával, akkor Kamerun készen áll-e a megállapodás aláírására, és ez milyen hatással lesz az önök országának gazdasági helyzetére? Köszönöm szépen. David Campeon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kár, hogy a szedeülés állandóan az intával egybeesik, de most, ha jól értem, akkor az ep kkal kapcsolatosan afrikai és karibi országok részéről olyan bírálatok érkeztek, hogy ez egy gyarmatosító erőfeszítés, és csak piacrújtást akar biztosítani az Európai Uniónak. Felmerült bennem a kérdés, hogy Kamerun érezze valamiféle nyomást, hiszen nagyon nagy a hatalmi érdekérvényesítési lehetőségek különbsége az EU és az önök országa között, és felmerült bennem, hogy látnak-e hátrányokat az EPA-val kapcsolatosan, nem túl sok EPA került ez elé, a szakbizottság elé. Vannak-e súlyos hátrányai, vannak-e súlyos hátrányai ennek a megállapodásnak, és önök készen állnak-e arra, hogy a piacra jutásért megfizessék ezt az árat? Köszönöm az Európai Bizottság képviselője a szó. Thompson úr, itt van? Itt van. Mint mindig. Örömmel vagyok itt, és itt vagyok. Tudni, hogy kiosztottunk egy, egy tényanyagot 2012. decemberében angol és francia nyelven. Nem akarom most ezt végig tárgyalni, azonban David Martin felvetéseire szeretnék reflektálni. Egyetértek az általam mondatokkal. Nagykövet úr is nagyon értékes és érvényes pontot vetett fel, és helyén való, hogy világosá tette azt, hogy Cameronnak szüksége van a megállapodásra. Ez nekünk fontos, jó tudni, hogy szükség van a munkánk eredményére. Az a kérdés, amelyet többen felvetettek, hogy az aláírás és a regionális integráció hogy függ össze. Hát az aláírás megtörtént 2009. január 15-én, úgyhogy ne arról beszéljünk mert mi lesz az aláírással, az megtörtént. Most a végrehajtás ez esedékes ügy. Ami a dolog regionális aspektusát illeti, itt ez elsősorban a régió, a térség választását, választása. Ha a térség kollektív módon szeretné előre haladni, és 2007-ben érezhető volt erre szándék, ami aztán 2007 végén eltűnőben volt, hát akkor ám legyen. Akkor Cameron azt mondta, szeretnénk ezt a köztes megállapodást létrehozni, szeretnénk, ha közép-afrikai megállapodásnak neveznénk, hogy nyitva hagyjuk az ajtót közép-afrikai barátaink előtt, hogyha akarnak, csatlakozzanak. Ez azonban nem gördít akadályt a további globális és térség, regionális tárgyalások elé. Ezek tovább folytak, oly módon azonban, hogy két évvel ezelőtt a tárgyalás való felhatalmazást visszavonták, azóta csak informális megállapod, tárgyalások folytak, a Szamak új vezetőjével múlt ősszel jó eredményes tárgyalásokat folytattunk. Az új vezető, az, az EKSZ a másik térségbeli vezetőjével csak most találkoztunk. Mind a ketten pragmatikus és elkötelezett embernek, tisztviselőnek tűnnek, miniszteri jóvágyást várnak csak most arra, hogy újra kezdődjenek a hivatalos tárgyalások. Mi ebben nem segíthetünk. Az Európai Unió közösségi szintjén január 2008. január 1-től a mi ö, részünkről teljesítjük a, a, a, az engedményeket, a, a, a mm, megállapodást, ennél kedvezőbben nem járhatunk el. Minden, annak minden pontját, amely ránk vonatkozik, végrehajtjuk azóta. Tehát azóta még folytak további tárgyalások a, a származási ország elvéről. Ami pedig a bevételeket illeti, készültek tanulmányok ebben a témában, nem vagyok ugyan szakértője, de az ICDPM e csinált egy anyagot a államhatási kiigazítások hatásairól az IPA kérdésében Afrikában. Ezt a korábbi eszmecserék során is körbeadtuk, kiosztottuk és tudom, hogy kamerani barátaink is megvizsgálták ezeket az érveket, és bizonyal tovább vizsgálgatják nagyon helyén való módon. Nem tudok minden kérdésre kitérni, amelyet felvetettek, ám remélem, hogy ez a tényjelentés segítségükre van. Nem az első alkalom ez, hogy a parlament megvizsgálja ezt a megállapodást, már született állásfoglalás 2009. március 26-án. Úgyhogy bár a formális tanácsi kommunikét kaptuk csak meg, hiszen alapvetően ez a tanács és parlament közti tárgyalások témája, azt tudom, hogy a parlament foglalkozott ezzel, és 2009-ben már állásfoglalást elfogadott ebben az ügyben. Köszönöm. But have you an, any answer? Vannak-e eh, esetleg eh, magyarázatok arra, hogy miért tartott ilyen sok ideig megküldeni a tanács részéről ezt a dokumentumot a parlamentnek egy szóban a nyelvek. Jó. Kezdünk nagyon kifutni az időből. Most megköszönném a tolmácsoknak, hogy 10 perccel tovább maradnak, úgyhogy megint felszólítanám a kameruni nagykövetet a szólásra, hiszen sok kérdést kapott ő is. Kérem, hogy három-négy percet ne haladja meg a felszólásával. Köszönöm, akkor megpróbálom tisztázni a kérdéseket. Hogyha nem lett volna a, ez a megállapodás számunkra érdekes, akkor nem írtuk volna alá. E, ezt már mondtam kétszer-háromszor, szükségünk van erre a megállapodásra, akarjuk, és ezért is e, mondtam azt, hogy e, egy tárgyalás során mind a két félnek kell engedményt adni a E, nos, e, amit jelent a rugalmasság? Mindenki máshogy definiálja. Csak egy kis zárójeles megjegyzés. Felmerül bennünk a kérdés, hogy miért vagyunk mi blokkolva. Miért akadtak el a tárgyalások tehát? de azért hadd ismételjem el, hogy Kamerunnak érdekében áll ez a megállapodás. Szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy hozzáférjünk az európai piacokhoz. Éppen ezért kell nekünk ez a megállapodás. Ugyanakkor a valóságra, a regionális valóságra is oda kell figyelnünk. Ugye mi nyolcan vagyunk a regionális együttműködésben, figyelembe kell vennünk a többiek érdekeit is. Nem vagyok szakértő, éppen ezért nem tudom kiszámolni a hatását ennek a e, megállapodásnak, de én azt szeretném, hogyha egy általános megállapodás születne, A bizottság is mondta, bizottságnak is mondtuk sokszor, hogy e, fejlődésre van szükségünk, Számunkra ez nem elsősorban egy kereskedelmi megállapodás. Minden paraméterét figyelembe kell venni ennek a tárgyalásnak. A következő megbeszélése remélem, hogy igazi szakértő tudja képviselni Kamerunt, és ő jobban elmondhatja, kifejtheti, hogy egyrészt akarjuk ezt a megállapodást, másrészt eh, rugalmasságot szeretnénk. Eh, szükség van arra, hogy részei legyünk az világ, a globális kereskedelemnek, szükségünk van Európára. Ebben köszönöm. Köszönöm, nagyon egyértelműen fogalmazott. Eh, azt mondta, hogy szükségünk van a megállapodásra. Akarjuk ezt a megállapodást. David Martin, öné az utolsó szó. Nagyon gyorsan, először is eh, rövid távon eh, nincsen közvetlen kapcsolat Kamerun egyedi aláírása között, illetve a szomszédos országok általi aláírás között a teljes jogában áll, hogy aláírja ezt a megállapodást, hogy védelmezze kereskedelmi viszonyait, és nyilván a többi közép-afrikai ország is újra kezdi a tárgyalásokat. Gabonnak is nagyon érdekes lesz ez 2014. januárjától új GSP rendszer fog életbe lépni, és talán ez érdekes lesz számukra, hogy újra elkezdjék a tárgyalásokat a kongói köztársaság is tárgyalt bizonyos kereskedelmi előnyökről, a többi ország pedig csak az Everything But Arms minden csak fegyvert nem megállapodásra jogosult. Az integrációs erőfeszítések javítása tekintetében eh, még afrikai normák szerint is eh, gyakrabban eh, kereskednek, vagy többet kereskednek fejlett országokkal, mint egymás között. Ezért nagyon fontos, hogy az integrációt javítsák a közép-afrikai térségben, nem tudom, hogy a rugalmasság alatt mit értett pontosan a nagykövet úr, de vannak olyan pontok, hogy ha vannak problémás pontok a megállapodásban, amelyeknek a tárgyalásával kapcsolatosan mi segítséget tudunk nyújtani az országaiknak, hogy visszatérjenek a tárgyalóasztalhoz, akkor ezt meg fogjuk tenni. Időközben pedig ezt az átmeneti megállapodást, az erre vonatkozó javaslatot támogatjuk, Gyakorlatilag az előző állásfoglalásunkkal hagytuk az EPA-t, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk ezt a megállapodást. Jó, akkor ezzel le is zárhatjuk ezt a napi rendi pontot. A következő lépése egy ajánlás tervezetnek a megvizsgálása a következő ülésünkön, amely márciusban lesz. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a mai ülést. Holnap figyelmeztetnék mindenkit még egyszer, hogy általános sztrájk lesz Brüsszelben, és ez azt jelenti, hogy 9 órakor nem azt jelenti, de hogy 9 <laughs> órakor mindenki legyen itt a sztrájk ellenére.